Uh, so good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Itt, Brüsszelben és Berlinben, a Bundestagban. Nagy szeretettel üdvözöljük Önöket az ülésünkön is. Üdvözlöm a társ elnökömet, Hinszke urat, az elnök társamat. Ha megengedi, váltsunk egy pár szót, hogy jól halljuk egymást, mielőtt megkezdjük az érdemi ülést. Nagyon szívesen átadom önnek, kedves kolléga, a szót esetleg üdvözölne bennünket, kedves kolléga. Köszönöm szépen és üdvözletet. Tudomásul vettük azt, hogy önök is nagyon örülnek nekünk, mi is örülünk ennek az ülésnek, reméljük, hogy gyümölcsöző tárgyalás lesz ebből. Remélem, hogy kölcsönösen tanulunk majd valami újat egymástól. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon jól átjönnek a képek. Mm, egyik a másik után kell, hogy szóljon. Nem lehet közvetlenül társalogni, hiszen szinkrontolmácsolás van, bizonyára önök is vannak kérdései. Először is azt szeretném mondani, miután web streaming is történik, tehát az interneten is lehet bennünket látni, Berlinben is, illetve Berlinben is tudnak minket nyomon követni. Ez egy kísérleti ülés, ahogy tetszik, a parlament egy új technológián dolgozik, a magas felbontású videokonferencia ülésről van szó, ami ugyanak az első olyan Európai Parlamenti Bizottság, amely egy társ parlamenti bizottsággal egy ilyen kísérleti projektet bevezet, és köszönöm szépen a Bundestag beli kollégáknak ezt a lehetőséget, úttörő munka ez mindkét részünkről. Ami a technikai aspektusokat illeti, mi a hagyományos üléstermünkben vannak, tehát egy nagy üléstermet látnak, a kollégák a helyükön vannak, és amikor felszólalnak, akkor majd rájuk közelít a kamera. Tehát eh, azonnali közvetlen választ kapnak majd reakciót a kollégáktól. És ez ugye vita is. Amint önök is tudják, A szakmai képesítések kölcsönös elismerése kulcsfontosságú politika a mi, az IMCO, a Belső Piaci Fogyasztóvédelmi Bizottság szempontjából. A bizottság megkívánja reformálni ezt a javaslatot, nagyon is nagy örömmel nézünk ennek a reformnak az elébe, és hogy felkészüljünk a parlament részéről erre a reformra. Egy jelentést készítünk a bizottság keretében, megnézzük, hogy a jelenlegi rendületek, szabályok milyen hatással vannak, és mind kellene változtatnunk. Mindjárt meghallgathatják Eh, Emma McClarkin jelentés eh, tevő asszonytól, hogy mi is a helyzet, és arra számítunk, hogy jogalkotási javaslatot kapunk majd az Európai Bizottságtól decemberben. Azt hiszem, hogy Emma McClarkin majd beszél az ütemtervről. Tehát igenis korszerű, aktuális időpont ez, hogy az önök véleményét is meghallgassuk ez a kapcsolatban. Ez lett volna az én eh, rövid bevezetőm, ha megengedik, átadom Hinszken úrnak a szót aki a Bundestag életékes szakbizottságának elnöke, egy pár bevezető gondolattal megörvendeztetne bennünket, aztán pedig meg Clarkén asszonyi a szó, aztán kedves kollégám, azt hiszem mindenkinek önnek is van egy felszólalók listája, és remélem, hogy lesz lehetőség spontán beszélgetésekre, feltéve, hogy a kedves kollégek a kamera mindkét oldalán <clears throat> betartják az időt. Van egy óránk, Eh, én azt hiszem, hogy önök is, minden, minden elnök figyeli az órát, tehát elnök úr, a Bundestag szabizottság elnökeként kérem önt, Hénszken úr, hogy eh, szóljon hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, Haber kolléga, köszönöm a bevezető gondolatokat. Hát valóban úgy, ezek a hölgyek és urak a német oldalon, mi arra vagyunk, úgymond kárhoztatva, hogy a gazdaság és technológiai bizottságban illetékeseknek megmutassuk, hogy miről is van szó, nagyon szívesen rendelkezésre álltunk, hogy ezt a kísérleti projektet segítsük megvalósítani sikeresen. Ha megengedik, szólnék arról, amit ön is említett, nem szeretnék túl sok időt elvesztegetni üres, üres fecsegéssel, hanem szeretnék a lényegre rátérni. Nagyon örülünk annak, hogy a tisztelt kollégák az EU parlamenti bizottságban, az IMCO bizottságban illetve a Bundestag Gazdaság és Technológiai Bizottságának a kollégái ezt a témát elővették. Nagyon örülünk, hiszen a szakmai képesítések kölcsönös elismerése Európában döntő fontosságú. Az európai szakember potenciált így lehet optimálisan kihasználni, és így lehet garantálni az emberek szabad mozgását Európában. A kölcsönös szakmai elismerések kölcsönös elismeréséről szóló irányelv felülvizsgálata nagyon fontos. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament IMCO bizottsága ezt a fontos témát tehát magáinak tekinti, és köszönjük szépen a kezdeményezést, amely ezt a videokonferenciát létrehozta. Emma McClarkin jelentéstevő jelentés tervezetében nagy érdeklődéssel olvastuk azt, hogy Németország az Európai Bizottság irányelv megreformálását az elejétől kezdve támogatta. Az elmúlt években már sok mindent elértünk. Azonban a felülvizsgálat a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló irányelv átdolgozása arra ad lehetőséget, hogy egyszerűsítsük az elismerési eljárást. Felhasználóbarátabbá, áttekinthetőbbé tehetjük így. Üdvözöljük német oldalról azt, hogy az Európai Bizottság zöld könyvében nagyon sok német javaslatot felvett. Az itt javasolt intézkedések nagy része német perspektívából alkalmas arra, hogy a polgárok számára lehetővé tegye a munkahelyváltozást, nagy mértékben elősegíti. Tehát amikor munkahelyet váltanak egyik országból a másikba, anélkül, hogy bárki megkérdőlezni a szakmai képesítések minőségét. A mai videokonferenciával egyedi lehetőségünk van arra, hogy arról szóljunk, hogy miért van szükség a változtatásra, és hogyan lehet ezeket megvalósítani. Megemlíteném például az úgynevezett szakmai igazolványokat. Az Európai Parlament 2009. februárjában nagyon korán egy állásfoglalást fogalmazott meg erről az igazolványról. Ez a szakmai igazolvány, amelyet az eredeti származási országban állítanak ki, a felvevő tagállam hatóságai figyelembe vehetik a szakmai képesítések megítélésénél. Nagyon érdekes lenne azt a kérdést is megnézni, hogy milyen további szakmákra kívánják kiterjeszteni a szakmai mm, minimális követelményeket, és hogy ezek hogyan épülhetnek be a szakképesítések automatikus rendszerébe. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a minőségi fokozatok megszüntetésének kérdése. Erről azt hiszem intenzíven el kellene gondolkoznunk. Szándékosan fogtam rövide mondandómat, mert eh, itt vannak a szakemberek, a kollégák, eh, Mm, igyekeznek majd hozzájárulni a vitához, ezen felül pedig várjuk, hogy önök mit szeretnének velünk közölni Brüsszelből. Így, hogy valóban észszerű legyen ez az eszmecsere, és mindenki számára kedvező. Köszönöm szépen először is a figyelmüket. Köszönöm, hogy felvázolt azokat a kérdéseket, amelyeket szeretnének felvetni a mai ülés során. Nem a McClarkinak adnám meg a szót, aki előadója ennek a témának. Maximum négy percet adok neki, hogy bevezesse a témát, aztán visszaadom önnek, elnök úr, a szót, hogy az első hozzászólónak megadja a szót, tehát Emma McClarkin kezdi. Ó, köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagy örömre szolgál, hogy részt vettek ebben a mai eszmecserében. Köszönetet tart tartozzunk a Mondesztákban ülő kollégáknak. Biztos vagyok benne, hogy gyümölcsöző lesz ez a mai eszmecsere. Ahogy annak is mindannyian tudják, meg, az a megtiszteltetés ért, hogy első jelentésként ezt a témát kapjon, Tavaly véleményt készítettem az egészségügyi eh, egészségügyi eh, különbségekről, és már akkor is felmerült a orvosok határon eh, átnyúló problémája. Ennek az irányelvnek a modernizációja roppant fontos a mobilitás szempontjából is, annak érdekében, hogy a fogyasztók és a betegek védelmét garantáljuk a jelentésem. Lehetőséget ad a parlamentnek arra, hogy befolyásoljuk az Európai Bizottság ezévi jogalkotói javaslatait, jó néhány szakemberrel találkoztam, mindenkit ugyanazt hallottam. Az Unióban mindenki azt várja, hogy a mobilitást neveljük. ugyanakkor az Unión belül segítenünk kell a gazdasági felendülést és az emberek életminőségének javítását. A belső bia szempontjából ez nagyon fontos, ehhez azonban az kell, hogy egy megfelelő keretet biztosítsunk, biztonságos és minőségi szolgáltatásokat kell nyújtanunk. Fontos emellett az is, hogy a túlzott költségekkel vagy adminisztratív terhekkel, eh, terheket ne róljunk az érintettekre. Zöld könyvet készített az Európai Bizottság. 371 válasz érkezett, mind a 27 tagállami kormányzat, közszervek, szakmai szervezetek válaszoltak erre a kérdőívre. A jelenlegi kölcsönös elismerési rendszert pragmatikusnak találták, ugyanakkor jó néhány tagállami és szakmai szervezet változásokat követel a jelenlegi rendelkezéseken. Ezen információt tekintésével többé-kevésbé azt mondhatom, arra következtetésre jutottam, hogy elsősorban a rendszerbe vetett bizalom hiánya okozza a problémákat. Az illetékes hatóságok eh, amiatt eh, arra panaszkodtak, hogy a döntéshozatal nem elég átlátható, illetve nem megfelelő az információcsere. A 21. század Európában a tagállamok, másik tagállamok nyújtott szolgáltatás eh, fontosságát hangsúlyoznom, nem kell a tagállam, a polgárok nagyon fontos szerepet játszhatnak a belső piac kiterjesztésében, a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének eh, célja valóban kívánatos. Az eredeti cél az volt, hogy egységes elismerési eljárás dolgozzunk minden tagállamban, illetve a határon átnyúló szolgáltatást eh, elősegítsük, amelyek mm, mm, a fogyasztókat és a betegeket is védik. Mindezeket a célokat figyelembe vettem. Szeretném, hogyha az irányel valóban a polgárok érdekeit szolgálná, egy online eh, rendszer segítségével és arra kérem az Európai Bizottságot, hogy az irányelv modernizációját végezze el, erre szükség van, hiszen vannak olyan rendelkezések, amelyek több mint 30 évesek, és amelyek valóban rászorulnak az átdolgozásra. Az innovációhoz, az elért eredményekhez alkalmazkodnunk kell, mint technológiai más téren, a tagállamokat pedig arra kérem fel, hogy csökkentsék a azon szakmák számát, amelyeket külön szabályoznak, hiszen ezzel a munkaerőpiaci rugalmasságot is javíthatjuk. A közegészségügyi aspektusokat is meg kell erősíteni, erre szólítom fel az Európai Bizottságát, Bizottságot. Fontos, hogy az új rendszer ne mm, legyen, ne legyen csalás kockázatának kitéve, illetve egy korai figyelmeztető mechanizmussal is biztosíthatjuk azt, hogy egy másik tagállamban valaki tovább folytassa a szakmáját, hogyha egyik tagállamban már betiltották, eltiltották a szakma gyakorlásától. A minimális nyelvtudásra is szükség van annak érdekében, hogy a fogyasztó betegek érdekeit szolgáljuk. A mobilitás elősegítése, több mechanizmussal garantálta a konzultáció során azt az információt kaptuk, hogy kompenzációs mechanizmus beépítése az új irányelvbe csak komoly problémákat okozhat, ezért szerintem alaposan értékelni kell ezt, mielőtt megvizsgáljuk azt, hogy mely szakmákat zárjuk ki e az irányelv hatája alól. Most azonban arra lennék kíváncsi, hogy a német kollégák mit gondolnak erről, és hogy hogyan tudjuk jobban szolgálni az európaiak érdekét. Thank you very much, Emma I was quite indulgent. Köszönöm szépen, kételkedtem az a kapcsolatban, hogy sikerül négy percet összefoglalnia a jelentését. Most pedig átadom a elnökömnek a szót, hogy bemutassa az első felszólalót. Azt ő is kérni. Bedanke mich zunächst. Köszönöm szépen a jelentés készítő hozzászólását, és meg is adom a szót a különböző frakciók felszólalainak. Először is Nadine Schön asszony kap szót, aki a CDU-CSU frakciót képviseli a Bundestagban, a néha szótesség. Kedves kollégák, üdvözlöm az európai parlamenti képviselő kollégákat, de itt a Bundestag pedig kollégákat is üdvözlöm. Köszönöm szépen a állásfoglalást, és köszönöm azt is, hogy megszervezték ezt a vitát, amelyel jobb lesz az együttműködés a parlamentek között. A téma most a szakmai képesítések kölcsönös elismerése, ez egy közös akaratot tükröz, az Európai Unió belső piacát sokkal szabadabbá kell tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok a képesítésüket gyakorolhassák. Németország már elég gyorsan reagált a javaslatra, a bizottság ezekkel figyelembe vette, és ezt is szeretnék megköszönni. Az idő rövidsége miatt csak két percem van, és emiatt csak négy kritikai pontom lenne, azért, hogy jobban tudjunk vitázni a későbbiekben. Először is a részleges hozzájutást, szakmai hozzájutást kritikusan tekintjük, mert hogyha csak egy, nem vagyok azt hogy csak egy területen férnek hozzá a szakma gyakorlásához. Úgy gondoljuk, hogy a, a, ez a duális képzés kérdését veszélyezteti, és Németországban ez nagyon sikeres volt, ez a duális képzés, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy alacsony legyen a fiatalok közötti munkanélküliség. Másodpontban az egészségügyi szakmákhoz való hozzáférést is kritikusan tekintjük, mert itt is a tíz éves képzés után a tíz éves képzéssel, a duális képzéssel jó tapasztalatokat tettünk szert, és szerintünk itt nincsen szükség változtatásra. Másod, a harmadik pont, amiről szeretnék beszélni, ez a, ez a professional cards kérdése, ezeknek az a célja, hogy gyorsabban el lehessen ismertetni a szakmai kezdettséget, ezt mindenképpen üdvözöljük, de szeretnénk arra ö, utalni, hogy a képesítések elismerése mindig a fogadországban kell történnie. Ez a professional card jó kiinduló pont lehet egy ilyen döntéshez, és utolsó pontként a, az automatikus elismerést illetően itt szeretnénk arra utélni, hogy 9 tagállamra csökkentsék a kórumot. Ezt nem szeretnénk, hogyha ez megtörténne, mert ez felaprózódáshoz vezetne. Üdvözöljük az állásorolásukat, a részletes magyarázatunkat már megkaphatták, szeretnék önöknek köszönetet mondani, mert szerintünk ez jó lesz az európai állampolgárok és az európai versenyképesség számára. Köszönöm szépen, visszaadom a szót Hábor önnek. Köszönöm szépen, nagyon jó a kép, nagyon jó a hangminőség is. Csak szeretném elmondani, hogy önöket a mi munkanyelveinkre tolmácsolják. Nagyon szépen köszönjük a tolmácsoknak is. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak, így függ őket, a különböző politikai frakciók. McClarkin asszony az ECR csoportból való, frakcióból való, most pedig megadom kettő pénzre a szót. Constance Le Grip asszonynak, aki az a Néppárt <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr! <clears throat> Én is őszintén szeretném megköszönni a kedves Bundestag beli kollégáknak, hogy hajlandóak részt venni ezen a videó konferencián, hiszen sokkal szorosabban tudunk együttműködni a nemzeti parlamentekkel. Nagyon fontos ugye ez a, az együttműködés az eszmecsere kapcsán, a fórum kiterjesztéséről, tehát ugye a belső piaca kapcsolatos krakói fórumon volt lehetőségünk a szakma beliekkel, a civil szervezetbeli képviselőkkel, funkcionárusokkal, parlamenti képviselőkkel tárgyalni, különböző országokból érkezőkkel, Szeretném elmondani, hogy tudjuk, hogy Németországban az aggályok, a javaslatok, amikor arra van szó, hogy modernizálni kellene ezt az aktuális jogalkotást a minősítések kölcsönös elismeréséről. Tudom, hogy ez a téma a részleges hozzáférést illeti, a szolgáltatást, a proaktív jelzőrendszert, illetve a szakmai igazolványt. Ezek kemény, súlyos témák, kockázatok, ezek a felülvizsgált kapcsán azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos szerepet játszanak. A jelentés, amelyről beszélünk az IMCO bizottságban, azt gondolom, hogy figyelembe veszi ezeket az aggályokat, és azt remélem, hogy valódi támogatást jelent majd azon projektek számára, mi európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők remélem, hogy mindannyian támogatni fogjuk majd a szakmákat, gyakorlók mobilitását, az 50 javaslata kapcsolatban, az Európai Parlament ugye a belső piaci rendelte kapcsolatban. Barnier biztos, úr foglalkozott ez a témával. Ha megnézzük a jogalkotási felülvizsgálatot, mi foglalkozunk majd ezzel a jövő év során, most, ami a szakmai igazolványt illeti, az európai szakmai igazolvány, szerintem ez az európai szakmai igazolvány, ez egy konkrét eszköz, ami elősegíti a szakmai mobilitást. Szinonimája lehetne az egyszerűsítésnek, illetve a hatékonyságnak az európai szakemberek számára, illetve a hatóságok és tagállamok számára az európai polgárok szempontjából, tehát a polgárok Európájának egy konkrét példája lenne. Tudom, hogy Tudom, hogy nagyon sok kérdés övezi a szakmai igazolvány, technikai kérdés, milyen fajta kártya, hogyan gyártják le, milyen adatbázis alapján, jogi kérdések merülnek fel természetesen az adatvédelemmel kapcsolatban, persze vannak a költségek is, ezekkel foglalkozunk, ezeket elő fogjuk majd venni a jelentésben, és szeretnénk meg Szeretnénk tudni, hogy önök mit gondolnak erről. A lényeges az az, hogy ez az igazolvány önkéntes alapon működjön, és nagyon jó lenne, ha bizonyos szakmák tapasztalatára alapozhatnánk Németországban, például a mérnökök esetében. Úgy tűnik, tehát ott, ott van egy ilyen szakmai igazolvány, és ebből levonhatók következtetések. A szakmabeliek készen állnak erre, és köszönöm szépen a hozzájárulásokat. Köszönöm szépen, Lő Grip asszony. Most pedig elnézést kérek, Hinsken úr, én nem üdvözöltem. Elnézést, csak azt mondtam, mondja Malcolm Hába elnök, hogy sajnos nem mutattam be az Európai Bizottság illetékes igazgatóját, Jürgen Tígye urat, őt is üdvözöljük, ő is meghallgatja önöket, és ha lesz a végén idő, akkor megkérem, hogy ő is szóljon hozzá szeretem volna önökkel közölni, természetesen ezt elfelejtettem, most visszatom önnek a szót, Hinszken, hogy mutassa be a következő hozzászólót. Nagyon szívesen háborúl. Beszám, hát Tigya úrnak, nagyon szívesen megadjuk majd a szót, ha lesz idő. Nyitottak vagyunk, sok mindent szeretnénk megtudni. Német részről most pedig megadom a szót Klaus Pátel úrnak. Ő a szociáldemokrata frakció tagjaként szól. Bártel úr, öné a szó. Ja, vielen Dank und guten Tag. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Egyetértünk az irányelv változtatás céljaival nagy összességében, de a javaslatok csak részben alkalmasak arra, hogy ezeket a célokat elérhessük. Ezért úgy reméljük, hogy ez a konferencia nem csak egy technikai gyakorlat lesz, hanem valóban hatással is lesz majd erre az irányelv módosításra. Szeretnék mm, hangsúlyozni azt, hogy egyetértés van a fontosabb pontokban a nagyobb pártokkal. Az a négy pont, amit Sőn kolléganő is említett, azt mi is támogatjuk. Szeretném még előre bocsátani azt is, hogy a szolgáltatási irányelvről is voltak vitáink, és úgy gondoljuk, hogy a szakmai képesítésekről szóló irányelvet nem lehet arra felhasználni, hogy a hátsó ajtón a származási ország elvét bevezessék, és ezért a bizonyos egyéni esetek említése, mint például a az idegenvezető kérdése. Nem szabad, hogy ez eh, a teljes szakmai képesítés eh, kérdését megváltoztassa. Ezek eh, egyéni esetek, amelyek a teljes rendszert nem lenne szabad, hogy érintsék. Azt is hangsúlyoznám, hogy mi is jól tartjuk a szakmai igazolványt, viszont nem szabad, hogy ez egy automatizmussá váljon meg kell tartani a felvevő országok, a fogadó országok döntési jogát is, és nagyon fontos az, hogy a kártyák nem tartalmazhatnak személyi adatokat. Ki kell tartanunk a szakmai elv mellett is, tehát a részleges hozzáférést mi is kritikusan szemléljük. Ezen kívül szeretnénk, hogyha az osztályozási rendszer nem lenne még bonyolultabb, ezért azt kérjük, hogy az osztályozási rendszert a foglalkozások esetében egységesen kezeljük a, az európai képesítési rendszeren belül, és szeretnék még remutatni a nyelvi, a nyelvi tudás problémájára bizonyos szakmák esetében, ahol nagyon fontos az, hogy megfelelően legyenek szabályozva a nyelvi kérdések a szolgáltató országban. Innen Köszönöm szépen Bártel kollégának, és vissza is adom a szót Harbor úrnak, hogy ön megadja a szót a továbbiakban. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig Bernadette Vernyó asszonyt hívom meg. Kérem fel, ő a Szociáldemokrata frakció képviselőként árnyék előadó is kettő percben Bernadett. Igyekszem betartani az időt, elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Én nagyon örülök annak, hogy itt van ez a vita a nemzeti parlamentekkel, az egyik nemzeti parlamenttel, mert azt hiszem, hogy Európa nem csak az európai parlamentek keresztül valósul meg, hanem a nemzeti parlamenteken keresztül, amelyek akik valóban magukévá teszik ezeket a nagy kihatású, nagy volemenű témákat. A 2005-ös irányelvről már több hónapja szólunk, és a bizottsággal közösen működünk ezen a felülvizsgálaton szükség van ezt megreformálni. A 2005-ös irányelv ugye hiányosságokkal is rendelkezik, ami a mobilitási kártyát illeti. Azt hiszem, hogy nagyon örülünk annak, hogy a legtöbb fiatal a statisztikák szerint tudja, hogy szükségük lesz arra, hogy külföldön dolgozzanak a karrierjük építése mm, érdekében kapcsán. Mm, valamilyen technikai, műszaki probléma. A német része mondják, hogy csak francol halljuk önöket, a német tolmácsolás kérjük szépen. Német elnök mondja, Mudesztági elnök úr mondja. Jó, most minden ebben tisztán halljuk a német tolmácsolást. Valaki szabotál engem? kérdezi Bernadett. Hát semmi baj, lehet, hogy fáradtak a tolmácsok, nem tettek semmiről, itt volt egy kis műszaki hiba technikai hiba. Hát ugye az irányában lesznek technikai problémák, azt hiszem, nem fogom ugyanazt elmondani, igyekszem ugyanazt elmondani. Nagyon örülök annak, hogy a nemzeti parlamentekkel együttműködhetünk, mindig kiálltam amellett, hogy működjünk együtt, mert az európai projekteket mindenkinek, az európai parlamentnek és a nemzeti parlamentek összességének kell támogatni, hiszen velük dolgoznak együtt. Azt hiszem, hogy a 2005-ös irányelv felülvizsgálata kapcsán Tudomásul vettük azt, tudjuk, ez nem egy régi dolog, ugye sok hiányosságot mutatott fel, mert a szakértők mobilitása nő és nőni fog, ha megnézzük a fiatalok statisztikát, akik azt mondják, hogy külföldön akarnak majd dolgozni. Van, aki kényszerül majd erre a lépésre. Nagyon fontos, hogy az európai szakembereknek lehetőségük legyen arra, hogy mobilisak legyenek, mert nagyon fontos a belső piac számára, ezt többször kiemeltük már itt, nagyon fontos a versenyképesség szempontjából, a mi, az országaink, a cégeink versenyképessége szempontjából nagyon fontos, hogy biztonságosan tudjanak mozogni a szakemberek. Nagyon jó, hogy a polgárok, a fogyasztók, a betegek, mindenki biztonságban érezze magát, garanciákat kapjon arra, hogy minden jól alakul. Egyetértek Lögrébe kolléganővel, és azzal, amit a német szociáldemokrata pártbeli kollégám mondott, nyilvánvaló ez teljesen érthető, hiszen csak egy határ választ el bennünket, hogy ami a részleges hozzáállás illeti kritikusan nyilatkozott a tisztelt szociáldemokrata német kollégám, ami a nyelvi kompetenciákat illeti, ez problémákat okoz. Azt hiszem, hogy ebben az irányelvben a szakmai minősítések elismerésében szükség az, hogy milyen harmonizáció van szó, mit akarunk. Csak az alapképzésről szerintem nem, felnőtt képzésről nem minden országban van, tehát meg kellene hat, határozni a harmonizáció ö, szintjét, tartalmát, a nyelvi képzés, most ami a szakmai igazolványt illeti, mindenki ismer az álláspontomat, szerintem ez egy rendkívüli eszköz, amely gyakorlatilag az európai identitást is elősegíteni, és bemutatná azt, hogy az egységes piac nem csak a javak és személyek szabad mozgását jelenti, ez a mobilitás, ami sokszor problémás, sajnálatos módon, de ez a igazolvány lehet egy olyan fontos eszköz, egy, amely maga összegyűjti a megosztott gazdaságot, a, a, a, jó, a javakat. Ezeket az eszközöket az állampolgárok igen gyorsan fel tudják használni, felgyorsítják a mobilitást, szabályozzák a mobilitást, a biztonságra vonatkozó garanciákat ad a felhasználó és a szolgáltató számára. És köszönöm szépen, Bernadett. Remélem, hogy Remélem, hogy most a tolmácsolás zöggenőmentesen alakul, most visszaadom a szót Hinszke elnök úrnak, Hinszke elnök úrnak. azonnal át is adom a szót a liberális frakció felszólalójának, Claudia Bögel asszonynak, aki a Szabad Demokratikus Párt nevében a jelentés tevő. Köszönöm szépen, elnök úr, hello és bonjour minden kollégának Brüsszelben. Örülök annak, hogy lehetőségünk nyílt ma arra, hogy erről a nagyon fontos témáról beszélhessünk, és szeretném önöknek elmondani, hogy az FDP Bundestagi frakciója üdvözli ennek az irányának az átdolgozását. Az Európai Unióban az a cél, hogy gyorsabb, rugalmasabb legyen a képesítések, a képesített szakemberek mozgása. A növekvő szakember hiány egyre fontosabb az Európai Unióban, és ez ellen szeretnénk tenni. Szükség van arra, ennek során, hogy könnyen és határokon átnyúlóan mozoghassanak a tehetségek és az eszközök, és ezért nagyon fontos számunkra, az FDP számára a közép réteg, a középvállalkozások kérdése is. A középvállalkozások esetében azonban Átlátható keretekre is szükség van más EU kezdeményezésekkel együtt, ezek nagyon fontosak. A kopenhágai folyamathoz kell igazodni, és itt az a cél, hogy egy európai képzési térség jöjjön létre. Tovább kell fejleszteni a szakmai képesítések automatikus elismerését, ez igenis lényeges, azonban ebből nem következhet az, hogy a középvállalkozások számára megnövekszik a szabályozás, illetve a bürokrácia, erre különösen figyelni kell. Összességében Sűn kolléganőm pontjaihoz is csatlakozni tudok, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek ezért a nyilvános megbeszélésért. Bőgi. Köszönöm szépen, most pedig vissza is adom a szót az európai oldalnak, és kérem Hábor urat, hogy adja tovább a szót a következő felszólalónak. Thank you very much. Uh, Köszönöm. A liberális frakció árnyékelődő következik. Krisztián Buzoi. Ó, köszönöm elnök úr. Örülök annak, hogy végre lehetőségünk adódik arra, hogy a Bundestagban ülő kollégákkal a fontos dossziéról eszmét cseréljünk, mivel együttműködésünk célja az, hogy a jogszabályokat javítsuk, és végrehajtását eh, is javítsuk. A szakmai képes, szakképesítések kölcsönös elismerése roppant fontos ahhoz, hogy a munkaerőpiaci mobilitást garantáljuk. Vannak érdekes eh, felvetések, gondolatok, javaslatok, amelyeket Németország támogat. Az átmeneti mobilitást eh, segíteni kell, ehhez azonban egyszerűsíteni kell a rendszert, a idegenvezetők, vagy például a sportedzők, akik a határt átlépő fogyasztókhoz csatlakoznak, itt teljesen másak, más szempontok merülnek fel. Az ideglenes mobilitás szempontjából ez nagyon fontos lehet. A jövőben akár a nyilatkozati rendszert is e, ezzel, ezzel a szak szakmai igazolványjal helyettesíthetjük, ennek azonban meg kell vizsgálni az életképességét. A nem szabályozó tagállamból ta, szabályozó tagállamba való átlépés eh, érdekes felvetés, a két éves eh, időkorlát bevezetése különösen komoly nehézséget jelent, hiszen hogyan biztosíthat valaki két év szakmai tapasztalatot, hogyha most eh, diplomázott. Az ilyen esetekre valahogy megoldást kell találnunk végül, de nem utolsó sorban. Az automatikus elismerés szerintem kielégítő módon eh, működik, azonban a minimális képesítési eh, szabályokat napra készé kell tenni. A kompetencia alapú megközelítés szerintem jó, a minimális képzési eh, feltételeket nem csak idő korlátban kell megalapozni, hanem azt is, hogy pontosan milyen készségeket sajátítottak el, így az elismerési folyamatot fel lehet gyorsítani. Általános megjegyzésként még annyit fűznék hozzá, az, hogy ha a rendszerbe vetett bizalmat tudjuk növelni, akkor előre léphetünk az egyszerűsítés terén is, a fogyasztók és a szakemberek szempontjából is. Köszönjük Buszói úr a remek felolvasást, most pedig a berlini kollégámnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, meg át is adom a német oldalnak, következő hozzászólónak a szót. Szakértő ebben a témában, Agnes Elbesz asszony, a baloldali frakció szóvivője, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, kedves kollégák! Nagyon örülök ennek a nemzetközi eszmecserének. Alapvetően üdvözöljük az irányelvet, amely a szakmai képesítések elismeréséről szól, de azért még néhány kihívással nézünk szembe. Az egyes EU tagállamokban nem csak központi szerepet játszik majd ez a befogadási elismerése kultúra, fontos lesz, hogy hogyan fognak gondoskodni e, az egyes tagállamokkal, nyelvi kompetenciák megszerzéséről. Azt hiszem, hogy ezt még egyszer kicsit körültekintőben meg kellene vizsgálni ezt a kérdéskört. Hogy egyszerű, hozzáférhető és áttekinthető legyen ez a folyamat, meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes országokban arra, a több mint ezer, több mint ezer hatóságot annak a számát lecsökkenteni, hogyan lehet nemzetközi szabályokat a tanácsadásnál például kidolgozni. Amikor egy elismerés eljárásnál csak részleges képesítéseket ismernek el, akkor a szakma gyakorlásának siker attól függ, hogy van -e esetleg képzési lehetőség, amelyet a befogadó országban felkínálnak, és hogy illetékmentesen használhatják ezt az érintetteket. Na most akkor azok, akik több éve élnek egy országban, és azok számára is, akik mobilisak. A szakmai igazolványok jövőben mutatóak, a szerződéses országok esetében nagyon fontos, ez főleg az adatvédelem garantálása mellett. Minimális képesítésű követelményeket kell meghatározni, ezeket tovább kell fejleszteni rendszeresen, annak érdekében, hogy a szakmák minősége tükröződjön. Így lehet az automatikus elismerés garantálni. Köszönöm szépen a figyelmüket és az együttműködést. Köszönöm szépen, hogy rövide fogta mondandóját, kedves asszonyom, és köszönöm, visszaadom a brüsszelieknek a szót, tessék. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó hozzászóló az árnyék előadók nevében, Heidi Rula asszony, aki a zöldeket képviseli. Köszönöm szépen. A Dán kolléganőmet látják, de ő ma Krakóban van, nincs itt, tehát ezért nem szereplek én a listán. A német kollégáimnak nagyon szépen köszönöm az együttműködést, azt hiszem, hogy amit elmondtak, eh, ezeket bedolgozhatjuk javaslatainkba. Mi is előkészítettünk módosítókat, amelyek az iskolai képesítés időtartamáról szólnak. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad azt az üzenetet megfogalmaznunk, hogy azok, akik alacsonyabb iskolai képzettséggel rendelkeznek, hátrányos helyzetbe kerüljenek később. Az első hozzászóló szólt arról a kérdésről, szerintem ennek utána kellene nézni. a Beszéltünk erről a bizottsággal is. <clears throat> Látják, termékeny talajra találnak az önök megjegyzései nálunk. Ami az együttműködést illeti, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között ezen javítani szeretnénk az együttműködésen. A múltban azt láttuk, hogy a megvalósítás, az irányelvek gyakorlatba átültetése nagyon sok problémához vezetett, hosszú ideig tartott, és nem volt tökéletes, részleges volt csak a megvalósítás, az átültetés a gyakorlatban. Nagyon fontos a felülvizsgálat, az ilyen tapasztalatokat be kell építeni, el kellene kerülni azt, hogy hasonló körülmények közé kerüljön ez az irányelv. Ha megnézzük a szolvit eseteket, a szolvitnál ugye az állampolgárok panaszairól van szó, a kereseteiről, akik úgy érezték, hogy hátrányos helyzetbe kerültek. Ami a kölcsönös szakmai elismerést illeti, ezt előtérbe kell helyezni, többet kell tenni az egyszerűsítés érdekében bürokrácia mentessé, mentesebbé kellene tenni. Persze biztonságot is kell garantálni. Szeretném kiemelni, hogy milyen jelentősége van az úgynevezett szakmai igazolványnak, útlevélnek. Azt hiszem, hogy önkéntes alapon kell ezt a rendszert bevezetni, kellenek különböző hatástanulmányok, de egy ilyen igazolvány elektronikus igazolványként nagyon sokat, jár, nagyon nagyban járulhat hozzá ahhoz, hogy felgyorsuljon a folyamat és egyszerűsödjön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rúle asszony, köszönöm, hogy betartott az időt. Visszaadom a szót Hinsken elnök úrnak Berlinbe a szót. An die Zeit wird sich sicherlich auf der nachfolgende Remélhetőleg a következő hozzászóló, mert Kilics kollega is tartja majd magát a felszólalási időhöz, aki az zöldeket képviseli a német parlamentben, és meg is kapja a szót. Ön nagyon optimista, tisztelt elnök úr, törekedni fogok arra, hogy benne legyek az időben. Kedves kollégánk, szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak az alapos értékelését a szakmai a szóló irányelv működéséről. A következő dolgokat tartom fontosnak először is, a bürokrácia elkerülését. Támogatom azt, hogy az EU által szabályozott képesítéseket csökkentsék, és valósuljon meg valóban az automatikus elismerés. Második pontom az a kötelezettség, kötelezőség. Én az önkéntes szakmai igazolványt eh, szeretném. Úgy gondolom, hogy eh, az európai állampolgároknak eh, szabadnak kell tenni azt, hogy egy ilyenfajta igazolványt igényeljenek, vagy akár nem. A lényeg az az, hogy ha valaki ezt igényli, akkor lehessen biztos abban, hogy ezt az igazolványt egy másik tagállamban is elismerik. Harmadik pontom a célirányosság. Nem szabad azt a hibát elküldenünk, hogy a képesítések kapcsán, a képesítések osztályozása kapcsán elveszünk a részlegben. Meg kell vizsgálni azt, hogy vannak-e fő különbségek, és hogyan lehet ezeket a különbözőségeket kiegyenlíteni. Negyedik pontom az átláthatóság. Főként a képesítések elismerések kapcsán különböző kritériumokra vannak szükség, van szükség, amely mindenki számára egyforma és jól érthető. Ötödik pont, és az utolsó pontom, ez a koherencia. Szeretném megerősíteni azt, hogy nagyon fontos számomra az, hogy a tagállamok is tegyenek a szakmai képesítések elismeréseért, az olyanokért, amit egy másik tagállamban szereztek meg. Köszönöm szépen, elnök! Tudtam, hogy röviden és tömören fogja kiemelni a problémákat. Köszönöm Kilics úrnak, és ismételten visszaadom a szót az európai oldalnak, önnek tisztelt Hábor úr. Well, thank you, Chairman. Well, I'm. Köszönöm, elnök úr. Két frakció, másik két frakció árnyékelődője nincsen jelen ezért spontán hozzászólásokkal folytatnánk. Három egyperces hozzászólásra van időnk. Ez idáig ketten kértek szót, sőt most már hárman Gephardt asszonyra együtt. A javaslatom az, hogy háromszor egy perc hozzászólást megejtjük, és aztán önök is kapnak háromszor egy percet, és aztán lassan véget kell vetni ennek, mert késésben vagyunk. Bár nem hiszem, hogy négy órakor eh, kikapcsolnák a berendezéseket, de hát ezt vállaltuk előre. Irigolyan asszonynak adom meg először a szót, kérem tartsa be az egyperces hozzászólási időt. Parancsoljon kollégina. Buenas tardes a todos, señorías. Un saludo. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim. Bundestagban ülő német kollégáknak külön üdvözletemet küldöm. A szakemberek határon átnyúló mozgása szerződésekben, alapszerződésekben biztosított alapjog, emellett a gazdasági felendülés egyik kulcsa. Tudjuk jól, hogy a munkaerőpiacok gyorsabban eh, alakulnak át, mint ahogy azt a jogszabályok követni tudnák, ezért a szakképesítésekre vonatkozó szabályainkat a változó valósághoz kell módosítani, igazítani. Az előttem szólók egyetértettek azzal, hogy nagyobb fokú átláthatóságra, rugalmasságra és egyszerűsítésre van szükség a szabályrendszerben, annak érdekében, hogy könnyebbé tegyük ennek alkalmazását. Kompenzációs intézkedésekre is szükség van a meghozott döntések átláthatása, átláthatósága érdekében nagyobb fokú harmonizációra van szükség a kritériumok tekintetében, és főként ami a nyelvtudást illeti. Európa számá iránt felelősséggel tartozunk, hiszen a fogyasztók és a szakemberek állnak a belső piac középpontjában gazdaság és pénzügyi válságunkból csak így tudunk kilábalni. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük! szocialista képviselőasszonynak. Következik a szocialista frakció következő tagja. Malcolm Haber. Köszönöm szépen, elnök úr, Haber úr, Hinsken úr, kedves Bundestagpeli volt kollégáimat is üdvözlöm szeretettel. Három pontra szorítkoznék, de <clears throat> bevezetésképpen röviden elmondanám akkor is, amikor mi itt az IMKO bizottság vagyunk. Nyilván ezt megértették, hogy mi legt- a legtöbbünk számára az állampolgárok azon joga nagyon fontos, hogy egy másik országban dolgozzanak, szerezenek képesítést, ez nagyon fontos, mert nagyon-nagyon lényeges az Európai Unió, a polgárok Európa szempontjából nagyon fontos, a belső piac szempontjából is, de nagyon fontos az európai polgárok jogát figyelembe venni. Ott dolgozhassanak, ahol szeretnének. Nagyon fontos, amit Rüle asszony mondott, a kormányok többet tettek, mint gondolták, gondolnánk, és néhány nemzeti képviselő nem tudja ezt. Nem arról van szó, hogy Németország az első volt, egy csomó más ország, akik a kormányok ellenezték az egészet. Egy, el kell kerülnünk azt, hogy ennyire elhúzódjon ez a folyamat. Mm, az első rendeletnél vagy irányelvnél arra figyeltünk, hogy a jogok, az egyes ipari szakmák jellemzőit, ugye a mesterképzést figyelembe véve garantáljuk Németországban, Ausztriában és Luxemburgban. Ez a szövetségesekkel jól működött ez az együttműködés, és nagyon fontos az egyhangúság, tehát a konszenzus, nagyon fontos, hogy ne oldják fel. Utolsó hozzászóló a szociáldemokrata frakció vezetője, Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Bundestagbeli kollégák. Egy eh, megjegyzést szeretnék kiemelni Klaus Bader kollégám részéről. Nem szeretnénk a hátsó ajtón keresztül ismételten behozni a származási ország elvét, ez lenne az utolsó, amit szeretnénk. Viszont azt szeretnénk, hogyha a mobilitási lehetőségek itt az Európai Unióban olyan egyszerűen ö, alakulnának, amennyire csak lehet, és a szakmai igazolvány, az európai szakmai igazolvány lehetősége nagyon fontos eszköz lenne, amit mindenképpen elő kell mozdítanunk az olyan foglalkozásoknál, mint az építész, mérnök vagy egészségügyi foglalkozások, ahol nagyon mobilisak, meg kell adni nekik a lehetőséget arra, hogy az elismerési eljárás egyszerűbb legyen, gyorsabb legyen, és így gyorsabban megragadhassák az új foglalkoztatási lehetőségeket. Ez lenne a célunk, és arra gondoltunk, hogy ez önkéntes alapon történne. Nem lehet senkit se arra kényszeríteni, hogy legyen egy ilyen európai szakmai igazolványa, ez még most nem reális, és ezt kell, tehát ezt az utat kell tehát követnünk. Köszönöm a három kollégának, hogy röviden rövidre fogták, most pedig Berliné a szó. Hogyha röviden hozzászólnának, akkor meghallgatnánk még egyszer az Európai Bizottságot és a jelentéstevőnket. Parancsoljon elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. Most pedig három kollégának adom meg a szót. Kamp úrnak, Bártel úrnak és Sőne asszonynak. Remélem, hogy akkor még marad idő arra, hogy még egy pár spontán felszólalás lehetővé tegyünk, mert szerintem még nem lesz akkor 16 óra. Kambur, kérem ragadja magához a szót. Kambur, az FTP tagja a Pumodesztákban. Tisztelt elnök urak, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a konferenciámon részt vehetek. Néhány szót hadd szóljak a német minősítés, illetve az európai minősítési keretről. Azt gondolom, hogy ez az Equal, ez egy nemzeti és nemzetközi kontextusban is nagyon értékes az eszköz, és ugye lehetővé teszi az összehasonlíthatóságot. Nagyon fontos, hogy az EQR-nél elsősorban ugye a német EQR is nagyon fontos eszköz, amely jobb átláthatóságot segít elő az egyenrangúság át ereszthetőség, ha úgy tetszik, az átjárhatóságot szeretnénk garantálni. Ami az európai dimenziót illeti, nagyon fontos a szakmai kettős képzés magas minősége, csúcsminősége, és nagyon fontos, hogy transzparens, átadható módon bevigyük ezt európai helyzetbe a szakemberek kompetenciáikkal, ezek a mi ászaink nagyon jól kivezettek minket a válságból. Éppen ezért a német minősítési keretünknél nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a cselekvő, cselekvő képesség, illetve a hatáskörre. A plenáris ülésen a tartományok illetékes miniszteri az EQR-rel foglalkoznak majd. Ez arra mutat rá, hogy ezt a minősítési keretet komolyan vesszük az EQR-rel, szeretnénk dinamizmust és mobilitást hozni Európába. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kamp kolléga. Bártel kolléga. Ja, vielen Dank für... Köszönöm szépen ezt az élénk vitát. Sőn, kolléganő egy pontjára szerettem volna még visszautalni, erről senki nem mondott még semmit, ez a küszöbértékek. értékek a küszöbértékek, illetve a közös platform, ez egy nagyon fontos kérdés. Gondoskodnunk kell arról, hogy a küszöbértékek az új rendelkezésben nevezessenek ahhoz, hogy bizonyos tagállamokban csökkenteni kelljen a képzési szintet. A másik kérdés, amiről még nem beszéltünk, ez a képzési idők összehasonlíthatósága. Itt különböző mércéket alkalmazunk Európában, szemesztereket, trimesztereket, órákat, tehát itt is egységes mércére van szükség. Utolsó pontként pedig az értékelés és az átláthatóság. Ez már előirányozza azt, hogy egy olyan folyamatot kell létrehoznunk, amelynek során már állandóan egy értékelés zajlik, és azt is biztosítani kell, hogy a tagállamok az új képzések esetében ezeket jelezniük kell Európa felé. Azért, hogyha valaki elkezd egy tanulmányt, akkor tudja azt, hogy hogyan tud majd tevékenykedni, és hogyan tudja ismertetni a képesítését más országokban. Elnök, köszönöm szépen, Sőn mondja a következő. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretném kielégíteni az egészségügyi szabizottság egyik képviselőjének pontjaival, aki nem tud most itt lenni, és szeretne utálni az orvosi képzés időtartamára, ez már a Bátl úr kérdéséhez kötődik. Nagyon fontos az, hogy a hat, hat év, illetve 500 képzési óra legyen az orvosképzés. A gyógyszertára kérdése is nagyon fontos kérdés. Itt arról van szó, hogy hogyan ismerik el automatikusan a gyógyszerészek képzését. Azt láthatjuk, hogy amíg más tagállamokban a gyógyszerek esetben monopóliumok vannak, addig nagyon kritikusan kell, hogy szemleljük a javaslatokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Sőn asszony. Harbor kolléga, azt javasolnám, hogy tartsuk meg a lezáró felszólalásokat, és ezért vissza is adom önnek a szót, hogy, hogy ön megadhassa másoknak a szót. Well, thank you very much, Chairman. Yes, I'm... Köszönöm, elnök úr. Attól tartok, hogy másnak már nem tudok szót adni, mert mert gyakorlatilag lejárt az időnk, így nincs más hátra. <clears throat> Hogyha elfogadja mindenki a három percet, négy perc helyett, azzal sokat segíteni, de megadom először is Jürgen Teachernek, aki korábban az Európa Bizottság felelős osztályvezetőjeként mutattam be. Ehm, érdeklődve hallgatjuk az ő véleményét a témában. Aztán Emma McClarkinnak adom meg a lehetőséget arra, hogy összefoglalja, hogy mit őrzött meg a mai eszmecseréből aztán pedig én zárnám le. Először is Jürgen Teacher. Vielen Dank, meine Damen Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A bizottság nagymértékben üdvözli ezt a, vitát itt az Európai Parlamentben és a Német Bundestagban. A, a vita rámutatott arra, hogy nagyon sok fontos, érzékeny kérdés merül fel ebben a kérdésben. Rövid gondolatmenetemben három pontot emelnék ki. Az első téma az európai szakmai igazolvány, ez egy nagyon fontos cél és terv, köszönjük a támogató hangokat. A probléma attól függ, hogy a befogadó országok egyáltalán hogy foglalkoztak az elismerés eljárásokkal. Gyorsan, jól, nincs gond. A gond abból adódik, hogy a befogadó államok gyakran az irányelben megadott célkitűzéseket sem tartják be. Nem a számozási ország alapelvét szeretnénk bevezetni az igazolványjal, hanem mobilitást, dinamizmust hozni. A második pont, amit említenék, a hozzászólásokban többször említették az európai minősítési keretet. Ha megengedik, az ECQR, az európai minősítési eszköz, ez a képzési területen a tanács és a parlament 2008-as javaslata vagy ajánlása kapcsán került meghatározásról. Mm, azt gondolom, hogy nem lehet előírni, itt a belső piacról van szó enni az irányelvnél, nem lehet előírni a, ezt a képesítési rendszert. A bizottság október végén készül el egy tanulmányon ezzel kapcsolatban. A harmadik pont, amiről szólnék, a részleges hozzáférés kérdése. Nem vagyok meglepve, hogy többen kritikusan szóltak erről. De hadd említsek meg néhány példát, ami egy másik irányt megmutatja. Például egy Hollandiában megy egy német óvónő, a sportterületére a német snowboardtanár, aki Franciaországba megy, aztán, amikor a német mérnök Spanyolországba megy. Nos, a részleges hozzáférés nélkül ezek az emberek nem kerülhettek volna külföldre, ugye? Hát vitatott, ezért vetettük fel ezt a kérdést. Mi egy jogalkotás javaslatot szeretnénk az év végén elő terjeszteni, és bízunk a maihoz hasonló pozitív eszmecserékre. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy milyen rövidre fogta. Zárásképpen a belső piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Emma McClarkin előadóasszony kapja meg a szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm mindenkinek, aki Berlinben és Brüsszelben hozzászólt a vitához. Fantasztikus látni azt, hogy e, ennyire jól ismeri mindenki ezt a témát, és hogy a német e, fél is ennyire felkészült, mert nagyon fontos hangsúlyozni a tagállamok szerepét abban, hogy ezt az irányelvet hatékonyan végrehajtsuk, hiszen így tudjuk csak visszaállítani a rendszerbe vetett bizalmat. Valóban egyszerűsíteni kell, felhasználó barátabbá tenni, a lehető legkevésbé bonyolultá tenni, annak érdekében, hogy valóban megérje szakképesítést szerezni, hiszen csak akkor lesz ez így, hogyha valóban bármelyik tagállamban használhatják ezt. A bolonyai folyamattal is összefügg ez annak érdekében, hogy az oktatási intézmények is részt vesznek az adatcserében, elismerik egymás kurzusait, ehm, tehát nagyon sok minden tennivaló van ezen a téren is. Itt a parlamentben ez egy prioritás, az Európai Bizottság és Bárnyi úr számára is roppant fontos, hiszen a belső piac újraindításához ez szükséges. A szakmai igazolvány kapcsolatban az e-card, az elektronikus igazolvány fontos, hogy ne csak egy kézbefogható, hanem egy elektronikus formában is létezzen. Szeretném, hogyha egy hatástanulmány is készülne erről, hogy valóban a költséghatékonyság terén indokolható ennek a bevezetése. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk önöktől. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottak ránk. Köszönöm szépen. Én is néhány záró gondolattal köszönöm a jelentéstevőknek, árnyék jelentőknek, és eh, Tígye úrnak, aki nagyon is szorosan működik velünk együtt a bizottság részéről, nyilván eh, azt szeretnénk. Köszönöm a parlament technikai személyzetének, a tolmácsoknak, akik az új technológiával eh, ismerkedvén dolgoztak, és szerintem nagyon izgalmas, hiszen a szokványos interneten keresztül nagyon hozzáférhető technológia kell hozzá persze bizonyos készülék hozzá, meg technikai felszerelés. Később szeretnénk önöktől meg tudni, hogy önök számára értékes mert ez olyan valami, amit szeretnénk máskor is megcsinálni önökkel, más szakbizottságokkal. Nagyon szépen köszönjük, hogy útörő szerepet vállaltak önök is, a Gazdaság és Technikai Bizottságként önök a valódi illetékes, úttörő szakbizottság, hiszen ők a technológia vívmányait használják a kommunikációra. Nagyon szépen köszönöm a Bundestagi Bizottságnak, nagyon eh, nagy szeretettel átadom a szót Hinszken elnök úrnak. Öné a szó. Még egyszer köszönöm szépen Hárbor úr, hogy végezetül lezárhatom ezt az ülést. Én is szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik kitűnő munkát végeztek. És megmutatták azt, hogy eh, megvan a szakmai képzettségük ahhoz, hogy német eh, oldalon megvizsgálhassuk azt, eh, hogy az európai szomszédokkal együtt hogyan tudunk együttműködni. Úgy vélem, hogy ez a vita nagyon-nagyon sok mindent megmutatott, sok újdonsággal szolgált, amely sok új alapanyagot is szolgáltatott a szakbizottságbeli vitához. Harmadik megjegyzésem, a jövőben mindaz, amit mi technológiai szakbizottságként kísérleti projekttel megpróbáltunk, az iskolát teremthet, és talán átveszik ezt más szakbizottságok is, és így intenzíven tudunk együttműködni, így, és beszélhetünk a problémákról. Utolsó pontként Titya úr ön három pontot említett, az európai igazolványt, a szakképzési keretet, illetve a részleges hozzáférést. Úgy gondolom, hogy ez nagyon röviden és tömören összefoglalta azt, hogy miről is van szó, hogy Európa, mint európai, mint nemzeti súlypontokat hogyan kívánjuk meghatározni, és ezért McLarkin asszony azon mondata, hogy azt szeretne, hogy ez a szakképzési igazolvány egyszerű legyen, és ne legyen bürokratikus, ez az állampolgárok számára az Európai Unióban fontos, mert így valóban ez a terület sokkal kevésbé lesz bürokratikus. Köszönöm szépen, és már várom majd a következő hasonló vitát. So there was a spontaneous round of applause for our side, so I think we now say... Pontán taps hallatszott, most nincs más hátra, mint hogy még egyszer köszönet mondjunk, köszönjük, hogy itt voltak velünk. Uh, so, colleagues, could we, um, after I, what I thought was very successful and indeed a very exciting... Uh... Hiszen egyetértünk abban, hogy roppant izgalmas, érdekes és egyben uh, hasznos volt ez a videokonferencia. Remélem ön, önök kollégák is úgy érzik, hogy ezt meg kell ismételnünk. Kiváló volt ez az eszmecsere a német kollégákkal. Berlin, Brüsszel, jól működtek együtt ma délután. Most azonban térjünk át a formalitásokra. Formálisan is meg kell nyitnom a az igazi ülésünket. Agenda, which has been circulated. A napirend tervezetet is el kell, hogy fogadjuk. Remélem, hogy senkinek sincs ellenvetés ezzel kapcsolatban. Kell elfogadnunk korábbi ülések jegyzőkönyveit? Igen? Nem? Mint mindig, az interneten is követhető az ülésünk élőben. Üdvözlöm az internetes nézőket és hallgatókat. Az IMCO hírlevél is múlt héten megjelent. El nem ulasszák, itt tartok a kezekben, kezemben egy e, példányt. Az IMCO honlapján, hogyha valaki regisztrál, mint az IMCO barátja, akkor hetente kap majd egy ilyen hírlevelet az inboxelva. Sőt, biztos vagyok benne, hogy ezt többen már eddig is megtörténik, de kérek mindenkit, hogy a látogatóknak is adjanak egy példányt a hírlevélből, roppant izgalmas olvasmány. McClarkin jelentés szavazunk először. Eredetileg nem terveztük, hogy egyből szavazzunk, de három héttel ezelőtt az áramszünet meghiúsította ezt a lehetőséget. Először is megadom a szót az előadónknak. Van-e valami hozzáfűzni valója, miért megnyitjuk a szavazást? Ma McClarkin. Köszönöm, elnök úr. Egész délután és az elmúlt hónapokban sokat beszéltünk erről, ezért rövid leszek. Először is köszönöm az ennek előadóknak. Kiváló volt önökkel együttműködni. egy külön szavazást kértek az utolsó pillanatban az egyik módosítóról, sajnálatos ez, hiszen az IMCO munkájának megfelelt, hogy hatástudományt végezünk bármiről, amiről jogszabályt alkotunk. Szerettem volna, hogyha erre hamarabb sor kerül, és nem később, de a többi módosító remélhetőleg elnyeri a többség támogatását és az Európai Bizottság irányába határozott hanggal tudjuk kommunikálni véleményünket. Köszönjük McClarkin asszonynak a kemény munkát, amelyet végzett. Egy próba szavazással kezdjük elektronikusan. Az egyes kompromisszumos módosítóval kezdjük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Uh, there is vote I'm just seeing there are 30 cards in, but only 30, 31 now. Uh, 32. Has everybody got their cards? There's one person, uh, 32, who finally voted then. Úgy tűnik, hogy mindenki leadta a szavazatát, 32 kártyás ember van jelen. Politikai frakciók részéről is rendben vannak a számok. Jó, akkor uh, lássuk, folytassuk. 19-es módosító, a Greg úr lesz tollából mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 1-es mellette, ellene elfogadtuk. Employment 2-es mellette. Megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Kérem, hogy egy kicsit gyorsabban nyomják a gombokat. Elfogadtuk. Employment 26-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Még mindig lassan szavaznak. 16-15 arányban épp, hogy elfogadtuk, úgyhogy azért fontos, hogy mindenki gyorsan szavazzon. 21-es módosító következik mellette, ellene elfogadtuk. 20-as mellette. Azt hiszem, hogy erről elektronikusan kell szavaznunk. As an addition. The vote is closed, uh, and that's rejected. Nem fogadtuk el. Uh, right, we now go to uh, Amendment 22. 22-essel folytatjuk. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes számot viselő kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 27-es mellette ellene elfogadtuk, 29-es megnyitom a szavazást a 29-esről. The vote's closed. And that's carried. Elfogadtuk. Employment 4-es mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 44-es módosító következik mellette. Ellene elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene elfogadtuk. 45-ös mellette ellene elfogadtuk. Envi 7 es mellette ellene elfogadtuk. Bocsánat, erről nem is kellett volna szavaznunk. Az Envi 7-es már a régeség az értelmét vesztette, 46-ossal folytatjuk mellette. Ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Mellette. Elne. Elfogadtuk. 51-es módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 52-es módosító mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 7-es kompromisszum. Részenkénti szavazást kértek a zöldek nem olvasom fel, mindenki olvashatja, hogy melyik az első rész. Első részről szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Második rész mellette, ellene elfogadtuk. MV14-essel folytatjuk. MV14-es következik, tehát mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, elfogadtuk. 58-os. Megnyitom a szavazást az 58-osra. Pillanatra 70. Uh, the vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 59-es módosító aki támogatja? Ellene? Elfogadtuk. A, 60-as visszavonták, és rátérünk a 61-es módosítóra. Mellette, ellene, elfogadtuk. 62-es. Megnyitom a szavazást a 62-esre. Elfogadtuk 19-14 arányban. 8-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 70-es, 70-es részenként szavazzunk első részről először, tehát 70-es első része, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. De a biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan is, tehát a második rész még mindig a 70-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást egyértelműen elfogadtuk. Kilences kompromisszumos módosító, három részben. Épp az Ekon szakbizottságban voltam, és megállapították azt, hogy nincsen, nem lehet most már kompromisszumos módosító több alternatívával, több részenkéti szavazással Hogyha önök is így gondolják, akkor jövőben úgy járhatunk el, ahogy eddig is eljártunk ezekkel kapcsolatban. Well, I think I'm entirely in the hands of the group on this. Um... A frakció kezében vagyok ez ügyben. A titkárság vezetője és a frakciók szakértői talán Strasbourgban megállapodhatnának erről, hogyha mi is megegyezünk arról, hogy a kompromisszumos módosítók esetében is részenkénti az nekem is elfogadható. Ugyanakkor a külön és a részenkénti szavazásra irányuló kéréseket megfelelő időben kell benyújtani, hogy utolsó pillanatban ilyesmi ne fordulhasson elő, ha megengednek ennyi megjegyzést. Erről viszont már megállapodott az előadó és a többiek. Úgy vélem, hogy a kompromisszumos módosítások néha későn érkeznek be, és jó lenne, ha lenne időnk arra, hogy ezt megnézzük közelebbről. Az, hogyha egy előfordulhat az, hogy egy frakció nem ért egyet egy szavazás egy részével, és egyértelmű az, hogy ilyenkor megvétózza azt. Úgy gondolom, hogy meg kell állapítanunk azt, hogy túlságosan gyakran nem fordulnak elő ilyen helyzetek. Nem hiszem, hogy szükség van erre, hogy beszéljünk erről a koordinátorokkal, meg kell tartanunk az eddigi szabadságunkat is itt. Just pour préciser Csak eh, pontosítani szeretném, Szeretném elmondani, hogy a részenkénti szavazást azért kérték, mert kompromisszum most módosítás érkezett be pénteken, és kevés idő volt arra, hogy ezt átnézzük. I understand the pressure people are under, and, uh, Értem, hogy milyen nyomásnak vannak kitéve a kollégák. Én úgy gondolom, hogy amit a fracok akarnak, szívesen támogatom. Inkább jó eredményt szeretnék, aminek, ami mindenkinek megfelel. Akkor is az, hogy egy utolsó percben kigazításokat kell eszközölni, Na, akkor nézzük meg a külön szavazást, a szavazólistán világosan lehet látni. Nem kell erről vitatkozni. Tehát a 9-es kompromisszum első rész mellette ellene egyértelműen elfogadtuk. Második rész mellette ellene nem fogadtuk el, elég világos. Harmadik rész még mindig a 9-es kompromisszumát tartunk mellette, ellene elfogadtuk. Lépjünk tovább a 81-es módosítóra. 81-es módosító. Megnyitom a szavazást a 81-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 86-os módosító. 86-os. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es és az MV 23-as megegyeznek. Megnyitom a szavazást. Erről a kettő módosítóról. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Egyértelműen elfogadtuk. Tizenegy kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 94-essel folytatjuk. Mellette ellene elfogadtuk. 95-ös és NV 24-es megegyeznek mellette, ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszum következik mellette, ellene elfogadtuk. A kerek százas számot viselő módosító következik mellette, ellene elfogadtuk, 103-as mellette ellene elfogadtuk, 15-ös, elnézést, hogy magát az elnök, 13-as kompromisszumos módosító következik két részben, az első részről szavazunk mellette, ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene ezt is elfogadtuk. 109-es következik. Megnyitom a szavazást a 109-esre. Tizenhét, tizenhat arányban elvetettük, 110-es módosító, megnyitom a szavazást a 110-esről. The vote's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es mellette ellene elfogadtuk, 112-es mellette ellene elfogadtuk, 113-as kiegészítésként mellette ellene elfogadtuk, Employment 13-as már így is benne volt, 114-es mellette, ellene elfogadtuk, 116-os, 115-ös javítja magát az elnök, tehát 115-ös mellette, ellen elfogadtuk, 116-os mellette, megnyitom a szavazást a 116-osról. Votes closed. And that's rejected by one vote. Egy szavazat ne nincs meg. 118-as. Megnyitom a szavazást 118-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös kiegészítésként mellette ellene meg elfogadtuk. Az Implement 22-es értelmét vesztette ezzel 119-es mellette ellene nem fogadtuk el. 14-es kompromisszumos módosító két részben. Első rész mellette ellene elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 123-as módosítóval folytatjuk. as mellette, ellene, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 126-os értelmét veszti, implement 9-es szint úgy, folytatjuk a 15-ös kompromisszumos módosítóval, két részben, első rész, mellette, mellette, ellene, elfogadtuk, második rész, mellette, alama. Nem fogadtuk el a második részt, és tovább ugrunk a 140 hármas módosítóra. Egész sokat kell előre lapozni. 143-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145-ös mellette ellene elfogadtuk. folytassuk az NV Citation 1-es mellette ellene elfogadtuk, NV 5-ös mellette ellene elfogadtuk, NV 6-os mellette ellene elfogadtuk, NV 8-as mellette ellene elfogadtuk. Most jönnek a premolum bekezdések 4-es módosító mellette ellene elfogadtuk, 5-ös mellette ellene elfogadtuk, 6-os Megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el. Hetes. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kilences Megnyitom a szavazást a 9-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-14 arányban. 10-es módosító mellette, ellen elfogadtuk. 11-es mellette, ellene elfogadtuk. 12-es mellette, ellene Elfogadtuk 13-as mellette. Ellene. Elfogadtuk 14-es mellette. Ellene. Elfogadtuk 15-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk MV A bekezdés mellette. Ellene. Nem fogadtuk el MV B blogban? Tudunk blogban szavazni az MVB Braham bekezdésekről? Nem? Hát akkor gyorsan visszadunk rajtuk. MVB mellette, ellene. Elfogadtuk. MVC mellette, ellene. Nem fogadtuk el. MVD mellett. Megnyitom a szavazást az MVD Bloom bekezdéséről. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. NVE mellette ellene nem fogadtuk el NVF mellette ellene elfogadtuk NVG mellette ellene nem fogadtuk el MVH mellette ellene nem fogadtuk el MVI mellette ellene nem fogadtuk el, és nem maradt más hátra, mint hogy köszönet mondjak mindenkinek, és záró szavazás következik az emígyen módosított véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen szavazat, egy tartózkodás. Köszönjük meg Larkin asszonynak, gratulálunk, kiváló munkát végzett valóban. Azt hiszem, a frakciók a plenárisan kérték, hogy plenárisan a Dúle jelentés napjára kerüljön. Én a McClarkin jelentésre is ugyanezt fogom kérni, mert ez olyan fontos. Azt hiszem a politikai frakciók is majd megvitatják ezt a kérdést. Folytassuk. A Trantafilidis jelentés következik. Szeretne valamit mondani? kollega úr, mielőtt hozzá látunk, neki látunk a szavazásnak. Köszönöm szépen. Mm, az összes módosító kapcsán a jelentés tervezet kapcsán szeretném megköszönni a szakbizottsági képviselőknek, a titkánságnak, a frakció munkatársainak, az asszisztenseknek, az árnyék előadóknak, mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ehhez a folyamathoz. Nagyon sok filozofálgatásnak adott táptalajt ez a kérdéskör, éppen ezért 128 módosító készült. Ezen az alapon megpróbáltuk ezeket kicsit összevonni, kompromisszumos indítványokba ötvözni, bedolgozni, és azt hiszem, hogy bizottsági jelentés, tehát nagyon jó színben tűnik majd fel. Oui, euh, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani a kedves kollégámnak az együttműködés kapcsán. Rövid megjegyzéssel élnék azonban. Szeretném, hogy a szavazásra bocsájtanák egy részét a módosítomnak, a 45-ös módosítomnak, amelyet András Schwabal írtam alá, közösen hoztuk ezt étel. Szerintem a módosítóknak, a 45-ös módosítónak ez a részét a hármas kompromisszum nem fedi le. Ha lehetséges, kérem szépen bocsássuk szavazásra azokat a szavakat, az utolsó szavakat a 45-ös módosítóban. Nem szabad a cégek számára újabb akadályokat kreálni. A hármas kompromisszum expozicsát követően kérem úgy a kettes, második felét ennek. Jelentéstevő elfogadja ezt? Igen, nem mondja jelentéstevő. Mindenki egyetért ezzel? Ha nincsen fenntartás, akkor Kérem szépen, amikor odaérünk, akkor ismét emlékeztessen. Jó, akkor kezdjük meg a szavazást. Tehát, 35-ös módosító. Kérem, Gebhard asszonyt és Schwab hogy mutassák mellette. Nagyon jó, önök, igen, tudom. Jó. Mellette. Ellenem. Elfogadtuk. 36-os. Mellette. Ellene. Elutasítva. Mind a kettőt meg kell szavaznunk? Az összes többi okafogyottá válik az ekon részéről. 38-as mellette, ellene, elfogadva. 37-es kiegészítésképpen a szavazás megnyitom, az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. 40-es. 40-es, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es. Mellette. Ellene. Elfogadva. Ekon 2-es. Kiegészítésképpen mellette. Ellene. Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Most pedig rátérünk a 188-asra, mellette ellene elfogadva, Ekon 19 mellette, ellene elfogadva, Ekon 20 mellette, ellene elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene elfogadva, és most jön a 45-ös módosító a kiegészítő szavakkal kapcsolatban a szavazást megnyitom a kiegészítésről a 45-ösnél. A szavazást megnyitom tehát. 45-ös, igen. 45-ös? Nem, nem. Le Grip asszony azt javasolja, hogy a 45-ösének felkívánja olvasni? Mindenki világosan értse, miről van szó? Az előbb már felolvasta. Ez kiegészíti a hármas kompromisszumot. Le Grip asszony azt javasolta, hogy a 45-ös utolsó szavairól szavazzunk nem az 54-esről, 45-ösről. 45-ös kiegészítés. 45-ös kiegészítésről a szavazást lezárom. Elfogadtuk Legrip asszony utolsó szavait. 54-es most jön. 54-es mellette ellene elfogadva. Ekon 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Ötös kompromisszum mellette lenne elfogadva 62-63-ról szavazunk. Megnyitom a szavazást ezekről. 62-63 tehát. Szavazást megnyitom. Lezárom. Valaki nagyon lassú, elutasítva. 41-es mellette, ellene Elfogadva. 65-ös. Mellette. Ellene. Elfogadva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Aztán rátérünk a 71-esre. Szobeli módosítóval látják a végén. Mindenkinek megvan a szavazolistán. 71-es a szobeli módosítóval együtt mellette ellene elfogadva. 71-es módosítás nélkül okafogyatom, de 73-as helytasszonyi. A szavazás megnyitva. 73-as helytasszonyi. A szavazás lezárom. Elutasítva. 19 igen, 14 nem. Hetes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Most pedig rátérünk 81-es módosító mellette ellene elfogadva, 82-es mellette ellene elfogadva, 83-as mellette ellene elfogadva. Ellenőrizzük, azt kérik? Jó, akkor a 83-asról ellenőrizzük a szavazást. A szavazás lezárom. 17 igen, 16 nem mellett elfogadva. Aki nem szavazott, hmm, ugye, 33 volt végül is. Hmm, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartoz, elfogadva. Rátérünk a 9-es kompromisszumra mellette, ellene elfogadva, 84-es, a néppárt kérte a részénkéti szavazást, tehát 84 per 1. A szavazást megnyitom. A 84 per 1-ről. A szavazást lezárom. Elfogadva 21, igen, 12 nem mellett. 84 per 2 mellette ellene elfogadva. 94-es mellette elfogadva, 72-es mellette, 72-es, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 90 Ötös mellette, ellene, elutasítva. 97-es. A szavazást megnyitom a 97-esről. Lezárom. Elutasítva. 96-os. Okafogyottá válik, ugye? 98. Mellette ellene elfogadva. 99-es mellette ellene elfogadva. Százas mellette ellene elutasítva. 102-es. Hmm, a szavazást megnyitom a 102-esről. Lezárom. Elutasítva. 101, Ekon 22, mellette, ellene, elfogadva. Ekon 23, mellette, ellene, elfogadva. 20, Ekon 24, mellette, ellene, elfogadva. Tízes kompromisszum, több részben a néppárt és az európai konzervatívok kérésére látják ugye a szavazólistán. Tizen tízes kompromisszum első része mellette, ellene elfogadva. Második rész. A szavazás megnyitom. Lezárom elutasítva egy szavazattal. Most pedig rátérünk az Ekon 12-esre. Tizenkettes, Ekon 12-es, a szavazás megnyitom az Ekon 12-esről. A szavazás lezárom. Elfogadva most pedig rátérünk a 109-esre. Le Grip és Schwab A szavazás megnyitom a 109-ről. Lezárom. Elfogadva. 19 igen, 13 nem, a többi okafogyottá válik, ugye? Joanna. Most pedig a 118-as hídasszony, 118-as, a szabadás megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. A 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 124-es mellette, ellene, elfogadva. 125-ös és 126-os okafogyottá vált a kompromisszum miatt elnézést, a többi is ugye, akkor rátérünk 133-135-ös ugye, törlési indítvány, 133, 134, 135, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. A többi módosító okafogyottá válik, rátérünk a 140-esre. Paxas úr, 140-es. A szavazás megnyitom a 140-esről. Lezárom. Elutasítva. 170-es. Mellette, ellene, elfogadva. 141, 42, 43 törlési indítvány, a szavazást megnyitom a háromról. Lezárom. Elfogadva. A 144-es okafogyottá válik, és a többi is. Ezeket lefedi a 11-es kompromisszum. Most pedig 147-es. Mellette ellene elfogadva 148. Megnyitom a szavazási 148-ról. Lezárom. Elutasítva. Ekon 6. Mellette ellene elfogadva. Ekon 9 mellette ellene elfogadva. Nem. Elnézést. Ekon 9. Megnyitom a szavazást Ekon 9-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadva, egy szavazat ilyen. Ekon 10. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ekon 16. A szavazást megnyitom az Ekon 16-ról. lezárul Elfogadva egy szavazatnak köszönhetően. 149-es hasva, húri, mellette, <clears throat> ellene, elutasítva. 150-es, mellette, a szavazást megnyitom a 150-esről. Lezárom. Elfogadva. A többi a vállék, most a 153-as sorosforféle jön, mellette ellene elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadva, most pedig 157-es hétasszonyi mellette 157-es, amennyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellett, Megnyitom a szavazást a 12-es kompromisszumról. Lezárom. Elfogadva. Most pedig 14-es kompromisszum. Kiriakos úr, igen. Elnök úr, azt szeretném mondani, hogy itt a kompromisszumot létrehoztuk, aztán kértek részenkéti szavazást az utolsó pillanatban, ezért nem volt lehetőségem kompromisszumot kialakítani. Kicsit megváltoztathatok volna a szöveget, de nem volt idő ebben a részenkéti szavazásban, ha ez keresztül megy. Nagyon fontos fogalmat vesz ki a szövegből, csak említem, hogy az utolsó percben érkezett be ez a részenkénti szavazásra vonatkozó kérés. Csak el akartam mondani. Elnök, jó? Tehát nem tudom, hogy az néppárt később akar-e módosítani plenárison. Plenárison? Akkor visszavonják a részenkénti szavazásra vonatkozó kérésüket a néppártiak? Kérdezem, hogy az elnök plenárisra tegyük át inkább? Mit szeretne csinálni? Hmm, kitart a részen két szavazás mellett. Hát akkor látják, hogy mely részekről van szó. Az első kompromisszum 14-es kompromisszum egy első rész, mellette elfogadva második rész, elektronikus szavazással. lezárom. Elutasítva. Száz 167-es. Mellette. Megnyitom a szavazást a 167-esről. 167-es. Lezárom a szavazást elfogadva. 166-os mellette ellene elfogadva, 168 mellette ellene elfogadva, 169-es mellette. A szavazást megnyitom a 169-ről. Lezárom a szavazást elfogadva. 171-es, Harapúri. A szavazást megnyitom a 171 es Lezárom a szavazást. Elutasítva. 173-as. Még erről szavaznunk kell? Joanna. 173-as. Mellette, ellene, elfogadva. 172-es. Megnyitom a szavazást a 172-esről. Lezárom. Elutasítva egy szavazattal. 174-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ekon 13. Mellette, ellene, elfogadva. 175-ös. Mellette, ellene, elfogadva. 176-os kofogyotta válik, 177-es mellette, 177-es, Mennyitom a szavazást 177-esről. 177-es. Mellette, ellene, elfogadva. 178 Motti úri, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179 mellette, azt hiszem, hogy nyissuk meg a szavazás a 179-esről. Lezárom. Elutasítom. 180-as. Mellette, ellene, 180-as elutasítva, 181, mellettem, Ellene. elutasítva. 182, a szavazást megnyitom a 182-esről. Lezárom. Elfogadva egy szavazattal. Ekon 18-as mellette. Bocsánat, a szavazás megnyitom az Ekon 18-ról. Lezárom. Elfogadva. 182, Econ 18. Elfogadva. Econ 26. Econ 26. Megnyitom a szavazást az Econ 26-ról. Lezárom. Elfogadva. Econ 27. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ekon 28. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 163-as szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 184. Mellette ellene elfogadva. 186. Mellette ellene elutasítva. A szavazás megnyitom a 185-ös mellett. A szavazást lezárom. Elfogadva. 187-es okafogyottá vált, ugye? A 187-es kiegészítő. 187-es mellette mellette, ellene, tartozkodás. Inkább megnyitom a szavazást, mert nem volt egyértelmű. 187-es. Hegasszony kiegészítő szavai. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva preambulum bekezdések, 8-as mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadva. 9-es módosító, mellette, ellene, elfogadva, 10-es, mellette, ellene, elfogadva. Tizenhármas, 13-as mellette ellene. Elfogadva 14-es mellette ellene. Elfogadva. Ekon 4 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Ekon 5. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva, 16-os. A szavazást megnyitom a 16-osról. Lezárom. Elutasítva. 17-es. Mellette, ellene, elfogadva. 19-es. Megnyitom a szavazást 19-esről. Lezárom. Elutasítva. 18-as. Mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, <clears throat> több részben, kettő részben elnézést, tehát egyes kompromisszum, az egész szöveg a rights, a jogok nélkül, mellette, ellene, elfogadva. Második rész, a rights, a jogok, a szavazás megnyitom erről. Lezárom. Elutasítva. Most pedig rátérünk a 25-ös módosítóra, mellette megnyitom a szavazást a 25-ösről, lezár. Elfogadva. A szekon 17-es kiegészítésképpen szavazom mellettem, ellenem, elfogadva. 26-os mellette, ellene, elfogadva. 27-es mellette, ellene, elfogadva. 28, 29, 30, ezek azonosak, Megnyitom a szavazást 28-29-30-ról. Lezárom. Elfogadva. Így preambulum megkezdés 31-es mutasító mellette. Megnyitom a szavazást a 31-esről. Lezárom. Elfogadva. 32-es mellette ellene elfogadva. 34-es. Megnyitom a szavazást a 34-esről. Lezárom. Egy szavazattal. Elfogadták egyes módosító mellette, ellene elfogadva, kettes mellette, ellene elfogadva. Hármas, mellette megnyitom a szavazást a hármasról. Lezárom. Elfogadva. Négyes. Megnyitom a szavazást a négyesről. Elfogadva. Ötös. Mellette. Ellene elfogadva. Hatos, mellette, ellene, elfogadva. Hetes. Megnyitom a hetes szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a végső szavazás, az egész jelentés. szavazunk. elektronikus szavazással. A szavazást megnyitom az egész jelentésről. Lezárom a szavazást. 23 igen szavazattal, 10 tartózkodással. Nem szavazat nem volt. Kiekhoz köszönjük szépen. Különösen kicsit még lehet rajta dolgozni. Gebhardt asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen, Malcolm. A frakcióm arra kért, hogy a szavazás végén megindokoljam azt, hogy miért is tartózkodtunk. Igazából ez egy jó jelentés, és szerettünk volna ezt eh, megszavazni, mert nagyon sok eh, munka van ebben. Viszont hiányzik néhány lényeges pont, amit elveszítettünk a szavazás során. Az egyik, amely a gyerekek védelméhez kötődik, a reklámozás kapcsán, azt törölték a konzervatívok, illetve a liberálisok szavazási hozzáállása miatt. Ezt nem tudjuk elfogadni. Ezen kívül kikerült az is a jelentésből, ami a munkajoghoz vagy a szociális joghoz kötődik, és ezt sem e, tudjuk elfogadni és ezért itt azon kell munkálkodnunk a későbbiekben, hogy a plenáris változás történjen. Nem szerettünk volna itt igazából munkával a, előállni, ezért nem szavaztuk meg. Well, thank you very much. Uh, well, I hope that we can uh, have some have some further discussion so we can get. Úgy gondolom, hogy ugye megfelelő vitában lehet többség is, majd egyetetek önnel, Schwab úr. Nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de szeret, reméljük azt, hogy ezeket a pontokat ma későbbiekben meg lehet majd olvasni. A munkavállalók jogai és más is, ezt nem lehet megoldani a fogyasztóvédelme vonatkozó stratégiával, tehát inkább arra kell koncentrálni, amire tartozik, mindennel egyetértünk, nem, nem értünk mindennel egyet, de mégis megszavaztuk, de szerintem, hogyha összeülünk, akkor tudunk kompromisszumot találni. Én mindenképpen bízok abban, hogy egyetműködő lesz, és így kitűnő eredményekre fogunk jutni, és így sikerül majd hozzájárulni a bizottság munkájához. Rendben, most pedig Koráca Bild asszony jelentések, illetve véleménye következik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet elkerülni a, az élelmiszerpazarlást. A jelentés a szó. Nagyra értékelem a kollégák eh, támogatását, a módosítók valóban megerősítették azt, hogy együtt kell működnünk. Jogakotóként is le kell küzdeni az élelmiszerpazarlást minden aspektusában. A fogyasztókat kell bátorítanunk. Azt mondjuk a fogyasztóknak, azt mondjuk az európai állampolgároknak, hogy hogy változást eredményezhetnek el a vásárlásukkal, a fogyasztásukkal. Igenis, változást lehet elérni, és így a fenntartható fogyasztás lehet támogatni. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel, akkor, amikor kihívások vannak gazdasági, pénzügyi és élelmiszer biztonsági szempontból. Természetesen a szerepvállalókat is arra kell ösztönözni, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak, sok minden történik, a gyakorlatok cseréje rendkívül fontos, az információ, a magyarázat fontos, de a gyerekek oktatása is fontos. Elnök úr, hagyj intézzek egy felhívást végezetül. Szerintem sokan egyetetenek ezzel. Ez pedig az lenne az a felhívás, hogy itt kezdjük az Európai Parlamentbe ezt a dolgot, itt mutassuk meg, hogy hogyan kell helyesen eljárni. Rendben, kezdünk egy kicsit kifutni az időből, tehát kicsit sürgetnem kell itt. Térjünk rá a szavazásra, ha jól tudom, visszavonták a szóbeli módosítót, tehát rátérhettünk az egyes módosítóra azonnal, mert visszavonták a szóbeli módosítót, ez majd később meg, az egy, egyes mód, kompromisszum mellettelen elfogadták. Ebben az esetben a nyolcas módosító következik Sáda Múze asszonytól mellette, ellene Ezt meg kell néznünk elektronikusan a 8-as módosítást. Elektronikusan lezártuk a módosítót, a, lezártuk a szavazást, és elutasítottuk 16-16 arányban. 10-es módosító, Sáda Móze, a szavazást megnyitom. Kérem, kicsit gyorsabban akik szavaznak. A szavazás lezárom. Elfogadtuk 18-14 arányban. 11-es mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum, itt van egy szóbeli módosító, ami a kettes módosító elején azt hangsúlyozza, hogy politikai akarat kell ahhoz, hogy legyőzhessük az élelmiszerpazarlást, ezzel szerintem mindenki egyetért mellette, ellene elfogadtuk egyetemen. Akkor rá is térhettünk a 19-es mozdóra rüle mellette, elfogadtuk, 20-as a szavazást megnyitom a 20-assal kapcsolatban. Lezárom. Elutasítva. 21-es módosító mellette ellene elfogadtuk egyértelműen, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tart, elfogadtuk. 31-es módosító billány mellette ellene elfogadtuk, Ötös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 42 Rosford. A szavazást megnyitom a 42-esről. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 18-14 arányban. 43 head mellette. Megnyitom a szavazást a 43-asról. Lezárom. Elfogadtuk 18-14 arányban. 8-as kompromisszumos morstó mellette. Ellene elfogadtuk. 48-as módosító mellette ellene elutasítva. Elektronikusan szavazunk a teljes véleménytervezetről, a szavazást megnyitom. Lezárom. 32 igen szavazattal elfogadtuk ezt a jelentést, gratulálunk Korácsa Bilt asszonynak. Ez volt a mai szavazás vége. Köszönöm szépen az együttműködésüket a jelentéskészítőknek, a árnyékjelentéstőknek is, és most rátérünk az első vitára egy olyan véleményről, és sajnálom, hogy egy kicsit későn kezdjük ezt, és ezért kevés idő lesz a vitára, mert 6 órakor már koordinátor ülés lesz. Tehát rátérünk az első vitára Pitella úr jelentéséről versenyképes egységes digitális piac, az elektronikus kormányzat, mint mozgató rugó. Ez az Ipari Szakbizottság jelentése. Pitella úr, öné a szó. Guarda, sarò brevissimo. Eh, Köszönöm, elnök úr. Roppant rövid leszek, ígérem. Biztos vagyok benne, hogy mindenki látja, hogy ez a terv hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy az európai gazdaságot újra beindítsuk ilyen nehéz időkben, és javítsuk a költségeket azzal, hogy csökken, javítsuk a szolgáltatásokat azzal, hogy csökkentjük a költségeket, miközben javítjuk a, a e, nyereségességet. Az elektronikus kormányzás könnyebbé, gyorsabbá teszi a cégalapítást, illetve elősegíti a határon átnyúló gazdasági tevékenységeket. A helyi regionális önkormányzatok bevonása is nagyon fontos, hogy a polgárok tájékoztatása is javuljon ezáltal. Úgy vélem, hogy az önkormányzatoknak nyitottabbnak kellene lenniük, a közigazgatásnak nyitottabbnak kellene lennie, jobb tájékoztatást kellene biztosítania. Fontos, hogy a polgárok online információhoz jussanak a különböző eljárásrendekkel kapcsolatban, ez roppant fontos. Emellett az Európai Bizottságot és a tagállamokat is arra kell kérnünk, hogy a különböző elektronikus közbeszerzési platformok már meglévő ilyen platformok eh, interoperabilitását javítsák, ezzel is megerősítvén az egységes belső piacot. Én egy vélemény készítőjeként szóltam, de természetesen megnek a véleményét szívesen beépítem ebbe. Köszönöm. Good. I just... Rendben. Engstrom úr lett volna, aki az árnyék árnyék kerüldó lett volna, de mielőtt megadnám a szót a többieknek, szeretném Berget üdvözölni? Igen, igen. Egy rövid hozzászólásra talán önnek is szót tudunk adni. Vikigárd úr nincs itt, Kányéti asszony itt van. Engström úr azonban itt van. Köszönödik úr helyett én fogok szólni. Tehát roppan gyorsan, először is Kányéti asszony. Köszönöm szépen, rövid leszek, rövid és tömör. Először is köszönöm szépen a kidolgozott dokumentumot, már többször megemlítettem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egységes piacot konszolidáljuk és hogy lebontsuk az akadályokat. A kutatások arra mutatnak rám, hogy túlságosan kevés e kormányzást használnak. Kevés portál van, ahol információkat találunk. A szolvítót és az Európát említeném. Túl kevés információ van erről. A részben mi vagyunk ezért felelősek, tehát a, a tagállamok is. Én szeretném támogatni azt a felszólítást, hogy legyen egy e-portál a vállalkozások számára, és egységes kontaktlistákat is össze kell állítani. Így lehet a cégek munkáját könnyebbé tenni. Így könnyebb lesz az együttműködés is. Remélem, hogy a jövőben ezt létrehozzák. Most, ami a kereskedelmet illeti. Nagyon sok a potenciál, ezekkel élni kell, minden protekcionista tevékenység veszélyes, nem, nem fogadható el, több módosít javaslatot fogok előterjeszteni, és abban biztos vagyok, hogy bizottságunk jó dokumentumot fog elfogadni. És így a növekedést támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kányéti asszony. A liberálisok, Lekegárd úr, Engström úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Péter úr tervezete nagyon elfogadható. Egyetétek vele, semmi különleges hozzáfűzni valóm nincsen. Nagyon jól néz ki, rendben. Köszönöm, elnök. Kosicsnik úr, a kémia jelentéstevő, azt eh, kért, hogy, arra kért, hogy gratuláljak a jelentéstevőnek a kiváló munkájához. Neki tetszik a kettes paragrafus, kettes bekezdés, amikor arról van szó, hogy elősegítjük a mobilitást és csökkentjük a bürokráciát a polgárok számára. Eh, kedves kollégám nagyon is sokat foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és kiváltképpen üdvözöljük azt a tényt, hogy ön kiemelte, mint bevezetőjében is tette, hogy mennyire fontos az e beszerzés, vagy közbeszerzés. Rüle asszony jelentésében is szerepel. mindet meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt megerősítsük, kiváltképpen ami a potenciális előnyöket illeti a KKV-k esetében a beszerzésnél, illetve a kormányzati szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Néhány módosítót ezzel kapcsolatban szeretnénk majd javasolni. Szerintem nagyon kiváló munka egyébként. Köszönöm szépen. Most um, valaki kér ezt szót, Schwab úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha a házunk alelnöke, Pitella úr, egy véleménytervezetet készít, azt gondoltam, hogy kívánatos lenne, hogyha intenzívebb eszmecserét folytatnak, és nem azt mondanánk, hogy jó, nagyon kiegyenlített, kívülváló munka, de el tudnám képzelni, hogy még jobban kiemelnénk azt, ha biztos csak akarná, hogy az elkormányzati kezdeményezések csökkentik a költség és bürokratikus akadályokat, és a polgárok és vállalkozások számára minden jobbá tesznek. Ez évben szerepel a jelentésben, de szerintem ezt még jobban ki lehetne emelni. Ugye vannak a Európa szerte, ugye a Solvit és az, a Europe vannak portálok, ezeket pozitívan ki lehetne emelni ebben a véleménytervezetben. Nem tudom, hogy több konszolidációval, több, tehát hogyha már meglévő hálózatokat jobban konszolidálnánk, akkor egy gyorsabb és egyszerűbb hozzáférést tennénk lehetővé az információkhoz, egy központi, hatékony hálózatnál. És így a határokon átnyúló tevékenységet a kis- és középvállalkozások esetében egyszerűsíthetnénk. Nagyon pozitív az, hogy a lelnökünk, Pitella kolléga már a kontaktszemélyeket is megemlítette, illetve fontosnak tartja, hogy kormányzati portálokat kell kidolgozni. Az egyablakos megoldás tovább javítandó, a tagállamoknak meg kell valósítani ezt a megközelítést. Itt azt hiszem, a szolgáltatás irányelvről szóló vita és rámutatott, az itt, itt még kétségek merülnek fel. Ezeket lehet, hogy jó lenne elhárítani. Elnök úr, vannak még eh, további pontok, nagyon jó javaslat Péter a kollégái, és örömmel gondolkozom azon, hogy hogyan lehetne ezen a jövőben még együtt gondolkozni, dolgozni. <clears throat> Köszönöm szépen. Alelnök úr, elnézést, hogy eh, nem voltam elég udvarias, és nem használtam az ön titulósát. Wilder asszony, elnézést. Wilder asszony, esetleg eh, egy-két megjegyzést hozzátenne a bizottság részéről. Wilder vagy Walder, mindegy, rugalmas vagyok. Osztjuk a prioritásokat, amelyek szerepelnek a véleménytervezetben, mert a bizottság cselekvési tervében is szerepelnek. A bürokrácia csökkentése, határokon átnyúló online szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak a bürokrácia csökkentéséhez. Minél több az online lehetőség, annál jobban lehet csökkenteni az eljárásokat a közigazgatás területén. Osztjuk azt az álláspontot, hogy nagyon fontos az elközbeszerzés, mint tudják. Van egy a Pepelt, eh, azt hiszem, hogy szerepel a véleményben, ez egy nagy volumenű kísérleti projekt, amely szintén segíti a közbeszerzést. Tepol, különösen online. Ami a részvételt illeti, nem volt elegendő, nem volt eléggé figyelembe véve. A cselekvési tervben szeretnénk javítani az áttekintést a kormányzati döntéshozatalban, jobban beszeretnénk vonni az állampolgárokat és vállalkozásokat a döntéshozatalba, az elkésegek nincsenek lefedve, több bírált élt minket, egy korábbi ebben szerepeltek az elkéségek, és szélesebb értelemben a Youth Empowerment programban szerepelnek ezek, illetve a digitális agenda szélesebb kontextusában. Pitella alelnök úr, ha összegezni az elhangzottakat, és ha megerősíteni az ütemtervet, tessék. <clears throat> Nekem elég 30 másodperc, hiszen minden kollégának köszönetet mondanék az bizottság elnökének, és tudják ugye, hogy fontosabb a tartalom, mint a forma. <clears throat> Éppen ezért Engem a titulusok nem érdekelnek. Svábó nagyon kedves volt, hogy alelnökként nevezett. Azt hiszem a cégügyőzést illetően értünk, Ez egy véleménytervezet, lesznek módosítók, ezeket figyelembe veszem. A közös célunk, célunk, hogy minél áttekinthetőbbé és polgár közelébbé tegyük Európát, amennyire csak lehet szeretnénk ezt elérni. Tehát a polgároknak minden adatot a kezükbe adunk, itt több munkahelyet teremtünk, támogatjuk a gazdaságot, és kiváltképpen ezzel valódi demokráciát hozunk létre. Bár minket bürokratikus elefántként szoktak jellemezni ennek ellenére. Tényekkel kell bizonyítanunk annak az ellenkezőjét, amit rólunk állítanak. Köszönöm szépen. Igen, ami az Módosítók leadási határideje október 27, jövő hét, aztán 22, november 22-én szavazunk, az étéhez kerül december 19-20-án és 2012. januárjában a plenárison. Köszönöm szépen! Most pedig a, keressük a hiányzó jelentéstevőt. Fox úr elpárolgott de visszajön talán, ha megengedik egy kis lertát készítenék az árnyék előadókról. Ez egy nagyon fontos éves jelentés az EU versenypolitikájáról. Schwab úr, itt van a népet részéről. Gebhardt asszony, itt van a szociáldemokrata frakció, Pozoly úr, azt hiszem, hogy nincs itt az Alde részéről semmi. Rüle asszony, Engström úr, Rüle asszony, bárki más, bárki más önkéntes. És te bromsz. Fox úr elillant, de azt hiszem, hogy uton van. Just while we're doing that, then, just let me... Miközben várakozunk, hadd meséljek egy kicsit az időről, mármint az időbeosztásról. Megelőleg ezek egy kicsit korábbit. Megvannak nekem a dátumok? Uh, so the timetable just... Na, csak hogy tudják az időpontokat, nagyon szoros lesz az idő, mert az econ bizottság november 22-én akar erről szavazni. Tehát a mi módosítóinkról november 24-én kell szavazni, és Fox úrnak nagyon cselesnek, ravasznak kell lennie. Mi is a határidő? Módosítók leadási határideje? A módosítók leadási határideje október 26 déli 12 óra. Svábor tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, miután lehetőséget ad arra, hogy az eljárási ügyedelő szóljak, szeretnék ezzel a lehetőséggel élni. Nem arról van, nem az volt a kérdés, hogy a nem akarjuk az összes módosított kompromisszumba belegyúrni, nem szeretnénk bármely más frakciót megbántani a kérdésemmel, csak azt akartam megtudni, hogy a bizottság elnökei a tudomásom nélkül megállapodtak az eljárási szabályzatban. Szerintem nem erről van szó, tehát minden rendben van. Az volt a kérés, hogy a módosítókkal, a kompromisszumos módosítókkal lehetőségünk legyen arra, hogy később is engedélyeztessük a részenkénti szavazást. Gondolom az elnök úr ezzel egyet érthet a koordinátorok így akarják. Egyszerűen az első szabályzat bizottsági része vonatkozó értelmezési kérdésről van szó. Elnök, ami engem érintett, én azt mondtam, én a koordinátorok és akciók szolgálója vagyok ebben a kérdésben. Én azt fogadom el, amit önök elfogadnak, nem én panaszkodtam a részenkéti szavazásról. Úgy tűnt, mm, azt szeretném mondani, én megállapítottam, hogy a legtöbb split vote-ot a néppárt kérte. Azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy az eljárásunkat meg kellene változtatni. Szerintem erről nem kell már beszélni. Remélem, nem kell erről már beszélni. Nos, John azt mondja, hogy ami az első szavazatot illeti, senki sem, semmi nem akadályoz meg bennünket abban, hogy a szakbizottságban a kompromisszumos módosítóknál részenként szavazunk. De plenárison nincs ilyen lehetőség. Ez fontos tudni, mert nagyon sok plenáris kompromisszum nagyon is érdemi megállapodásokat tartalmaz a tanács és a bizottság között, ezeket nem lehet módosítani, hiszen ezek a végső eredményei a sok-sok tanácskozásnak, ami engem illet. Én szívesen vagyok rugalmas, amíg az összes frakció elfogadja ezt, és a jelentéstevők és az álnyék előadók is. Gephát asszony megjegyzése nagyon is érvényes, mert a kemény tárgyalások során vannak utolsó percben kötött kompromisszumok. Másrésztről, hogyha ezek értékesek a bizottság részére, hát a bizottságnak joga van ezeket elfogadni. Én nem mindenki józan paraszti eszére bízom. az Ekon bizottság elnöke lehet, hogy másként látja ezt. Fox úr, hát örülünk, hogy itt van. Ez egy másik Fox úr. Nem az, aki a címlapokon van az Egyesült Királyságban, a konzervatív párt egyik kiemelt tagja is. Kérem szépen, tessék már beszélni az EU versenypolitikájáról. My apologies, I wasn't. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy nem voltam itt a megfelelő pillanatban, de mivel késtünk a szavazás sokáig tartott, ezért hirtelen máshová kell szaladnom. A versenypolitikai jelentéssel kapcsolatban szólnak akkor egy pár szót, amely az egységes belső piac fejlődésének szerves része. But also in delivering choice to consumers. And I think the Commission should be... Az Európai Bizottságnak gratulálnia kell az téren végzett munkájához, főként a, annak, ahogy érvényszer az a jogszabályoknak 11. bizottsági versenypolitikai jelentéshez, és szeretnénk, hogyha mi szakbizottságunk az átláthatóságra, illetve a fogyasztók választási lehetőségére koncentrálna. Öt konkrét területre koncentrál a véleményem, az árak átláthatósága, az élelmiszerellátási lánc, az energiaárak, az egységes szabadalmi rendszer, illetve a verseny ellenes magatartás terrorizmussal szembeni fellépés. Külön-külön is lehetne bármelyikről egy-egy jelentést készíteni, röviden azonban szólnék mindegyikről. Az átláthatóság, az ár átláthatóság láthat, lehetővé teszi, hogy a fogyasztók az árképzést jobban átlássák, és a versenyt is elősegítik, amely remélhetőleg csökkenti a fogyasztói árakat, ami különösen a veszélyeztetett fogyasztóknak nagyon fontos. Az Egyesült Királyságból hoznék egy példát, amikor növekednek a nagykereskedelmi eh, energiaárak, akkor nagyon megúranak a fogyasztói árak, de amikor azonban csökkennek a nagykereskedelmi energiaárak, alig-alig csökkennek a fogyasztói árak. Ez elfogadhatatlan, a piac átláthatósága, ha javul, akkor majd meglátjuk, hogy indokolt-e ez. Elnök úr, a mi szakbizottságunk sokat tehet, hogyha gyakorlati javaslatokat teszünk a tagállamok és az Európai Bizottság számára arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnak több választási lehetőséget nyújtani a fogyasztók számára. Remélem, hogy az árnyék előadókkal kiváló lesz a munka. Köszönjük, Fox úr! Valóban 40. Eh, évfordulóról el is feledkeztünk, köszönöm, hogy emlékeztetett bennünket, Schwab úr. Köszönöm, elnök úr. Fox kolléga jelentését, a legfontosabb pontokat kiemelte. Én alapvetően csatlakozom az elhangzatokhoz, de szeretném a bizottság kollégának megköszönni, hogy lehetővé tették azt, hogy eh, az illetékes bizottsághoz alkalmazkodjunk az időzítésben. Én kérem a megértésüket, az EKON bizottságnak nincs értelme egy 2009-es jelentéstervezetet 2011-ben tárgyalni, vagy 2012-ben nyilván hamar kellene az időpontot követően. Most az, hogy az illetékes bizottság előtt egy nappal szavazunk, azt hiszem lehetővé teszi, hogy mindennek megfeleljünk. Amit a Fox kolléga említett, egy dolgot szeretnék csak hozzátenni. Az azzal kérdéssel foglalkozott, a hatos ponttal foglalkozik. Én is üdvözlöm a tanácsi határozatot, a tanácsi határozat, amely az európai szada, szabadalmat illeti, de szerintem ez nem az egyetlen intézkedés, amely több versenyről gondoskodik. Ez egy pozitív, de nem az egyetlen pozitív határozat. Ha ez szerepel, akkor támogatom. Ami az átláthatóságot illeti, szeretném egy kicsit erősebben kiemelni, a fogyasztók gyakran versenyjogi döntéseket, mármint a pénzbírságokat illetően, sokszor nem tudják értelmezni. Az Ekon bizottságban ezt a témát felvették. Itt a hatékonyságról, az átláthatóságról van szó, ami a pénzbírságok kiszámítási alapját illeti kett, há, kettes, hármas évről van szó, ezeket felül kell vizsgálni. Most, ami az a kérdés is fontos szerepet játszik, hogy a kárpótlás hogy is történik harmadik fél felé, az olyan fogyasztók felé, akik érintettek voltak egy ilyen versenyjogi problémával kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt a pénzbírságnál figyelembe venni. További pontot nem említek, remélem, hogy Imko bizottságként időben tudunk valamilyen véleményt készíteni az Ekon bizottság számára. Uh, Mrs. Gephardt. Gephardt asszony. Köszönöm szépen. Esetleg az Ekon bizottság az ilyen témákat korábban is megkezdhetné, hogy ne legyen ilyen nyomás rajtunk. Ez jó lenne mindenki számára, mert a bizottságunkban szeretnénk jó dolgozni, mint az Ekon bizottság is persze. Fox úrnak köszönöm szépen a e, tervez, véleménytervezetét. Nagyon pozitívnak ítélem meg és ezek a témák átláthatóság, az árak átláthatósága nagyon fontos kérdés. Ebben az összefüggésben más példákat is említhetnénk, ezeket szívesen beépítem a módosítókba, például a roaming kérdése, amely foglalkoztat minket, és más kérdések. Nagyon pozitívnak tartom a hármas napi rendi pontot, a hármas pontot, ahol az átláthatóságról van szó, és az élelmiszer láncokról. Nagyon jó, hogy tudjuk, hogy hol, öm, hogyan alakulnak ki az árak, az áremelkedés ebben a láncolatban. Hagyjuk a hogy vitatkoznak a gazdák, hogy ők alak kapnak valamit a termékeikért, más részről a fogyasztó azt mondja, hogy nagyon sokat fizetünk a termékért. Ha megnézzük az árkülönbséget, akkor Fölteszük a kérdést, hogy hát a pénz hol vész el? Tehát hol, hogy van ez, hogy a termelő és a fogyasztó között az ár emelkedik? Még egy aspektust hozzátennék, a minőség, a termékek minőségét ön nem említette. Ezek, ez is nagyon fontos szerepet játszik. Amúgy azt kell mondjam, hogy bízom abban, hogy önnel együtt jól tudunk együttműködni majd. Köszönöm. Buzoy. Buzoly kolléga. Köszönöm szépen, ennyi szeretnék köszönetet mondani Fox úrnak a véleménytervezeteért. Számos fontos elemet eh, hangsúlyoz eh, a nagyon versenyképes belső piac szempontjából. Utaltak az energiaszektorra, ahol nagyon fontos a megfelelő kompetencia, hogy igazi belső piacot lehessen kialakítani. Örültem annak, hogy a legtöbb tagállam már lemondott bizonyos fajta tarifák, tarifákról, és szerintem ez egy jó hír ahhoz, hogy növelni lehessen a versenyképességet. Rátérve az EU szabadalom rendszerre, amelyel erősítenénk az innovációt és erősítenénk a versenyképességet is a belső piacon. Ez nagyon fontos például a gyógyszeripari szektor számára, de más szektor számára is. Még egy dolog az állami segítségnyújtása kapcsolatos átmeneti keretet illetően. Ez is benne a dokumentumban. Szerintem itt az Európai Bizottság fog majd döntést hozni, hogy ezt a rendszert fenntartja ez év végéig. Szerintem ez pragmatikus volt, nagyon fontos a pénzügyi stabilitás megőrzése szempontjából, és fontos az is, hogy a bankok továbbra is hitelt tudjanak nyújtani a valós gazdaság számára. Az elmúlt évben a fellendülés nagyon lassú volt, és eh, a, ez előjelzések szerint ebben az évben sem lesz másképp. Az Európai Bizottság pragmatikusan járta, viszont meg kell vizsgálni más megoldásokat is, mert ezt az átmeneti keretet nem lehet túl sokáig fenntartani. Nem utolsó sorban örülök annak, hogy sikerült dülőre jutni az Európai eh, Bizottsággal a hogy a 25 a csökkentsék a szintet. Ez egy pozitív. Ez nagyon fontos döntés volt a vizával kapcsolatban, mert itt sokkal jobban ösztönzik az állampolgárokat arra, hogy kártyával fizessenek. Ez jó lesz az elkereskedelem számára is, tehát a másrésztről ez a fajta díj, ez a határokon nyúló tranzakcióknál jelentkezhet. rőle. asszony, szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek, és annak is örülök, hogy kevés dologra koncentrált, mert nagyon fontos, hogy ne menjünk túl sok részletbe bele. Gebhardt asszony megjegyzést is fontosnak tartom, de összességében a súlypontokat az élelmiszerlánccal, az energiabiztonság kapcsolatban teljesen fontosnak tartom, mert itt van a legkisebb átláthatóság a telekom vállalatoknál, a roaming esetében, ezt még hozzá lehetne tenni, de szerintem a helyes súlypontokat határoztuk meg, és teljes mértékben támogatjuk. Rendben, köszönöm szépen. Egy pontot szeretnék is elmondani az ár kapcsolatban Szerintem ezt hangsúlyozni kell, és szeretném kiemelni, hogy a fogyasztói ö, eredménytáblák bizonyos ö, különbségekre rámutattak, és rámutattak arra, hogy ö, nem igazán működik megfelelően a fogyasztók számára a piac, és erre mindenképpen fel kellene hívni a figyelmét a versenyügyi főigazgatóságnak, hogy akár meg is lehetne őket érni arra, hogy az indikátorokat vizsgálják meg, mert a hatékony versenyképesség fontos az fogyasztók számára. Ezen kívül a koordinátorokkal majd beszélünk még erről, de szerintem itt az ideje annak, hogy a bizottságot felkérjük arra, hogy beszéljen velünk, mert a versenyképességi biztosnak nagyon fontos szerepe van a fogyasztók szempontjából, és Broms asszony, nagyon kevés időnk van, de szeretnék meghallgatni az ön véleményét. Köszönöm, elnök úr. Fox úr véleményét üdvözli az Európai Bizottság. A véleményünk az, hogy profond fontos kérdéseket vett fel a belső piacra kapcsolatban. patent, transparency, food supply, as been mentioned before and we welcome in particular the importance the draft. Külön üdvözöljük azt, hogy mekkora figyelmet szentel Fox úr a véleményében annak, hogy hogyan próbálunk érvényt szerezni a jogszabályoknak. Konkrét megjegyzéseink nem lennének az általánosokat túlmenően, de várjuk az erről szóló érdekfeszítő Fox. Köszönjük ezt a roppant értékes hozzászólást. Fox úr, a menetrend készen áll, röviden szeretné összefoglalni esetleg a véleményét? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az árnyék előadóknak a hozzászólásokat. fejegyeztem. a belső piaci a kapcsolatos megjegyzését, elnök úr, illetve Rüle asszony megjegyzését a roaming díjakkal kapcsolatban, amely valóban nem szerepel a véleményben, Biztos vagyok benne, hogy ezt be tudjuk építeni majd a módosítókon keresztül. Egyébként építői jellegű eszmecsere volt ez, bármennyire is rövid. Köszönöm. Good. Uh, well, that close... Köszönjük, Fox úr, ezzel ezt a napi rendi pontot le is zártuk. A következő napi rendi pontunk a második számú McClarkin jelentés lett volna. A az európai intézmények hozzájárulása a bolonyai folyamat megszerzításához fog hozzáfűzi, úton már McClarken asszony. Perfect timing. Tökéletes ma amint mindig. So I think from the commission we have Mr. Tyson. Tyson úr képviseli az Európai Bizottságot? Igen, nagyon jó. Tyson úr az Európai Bizottságtól csatlakozott hozzánk. Ez a Kulturális és Oktatási Bizottság illetékesébe tartozó eh, téma, a bolonyai folyamat mi is véleményezzük ezt. McClarkin asszony kértük fel a vélemény elkészítésére, mert a korábban megszavazott kiváló jelentéshez szorosan kapcsolódik ez a téma. Szeretném röviden megadni a szót eh, McClarkin asszonynak, hogy végezesse fel röviden ezt a témát. Tudom, hogy nagyon sűrű a napja. Üdvözöljük újra a körünkben. With the time and the schedule very well, Tim. Nagyon jól tartja magát a menetrendhez, elnök úr, gratulálok ehhez. Köszönöm a szíves megjegyzéseket, hogy önök is tudják, a bolonyai folyamat egy ambíciózus feladatot próbál elérni a oktatásban Európában. Eh, az elkövetkezendő évtizedekben dinamizmusra van szükség, hogyha valóban versenyre kívánunk kelni Kínával ahol például pár évvel ezelőtt megelőztek bennünket, akár csak Indiában az egyetemi diákok számát illetően, ezért olyan fontos. Ezért olyan fontos, hogy más tagállamban tanulva tágítsák ismereteiket, világlátásukat. Ezért fontos az egyetemek közötti adatcsere, hogy össze egyeztethető, összehasonlítható tanrendet biztosítsanak, ez a mobilitás segíti elő versenyképesebb egyetemek alakíthatják az európai kutatási területet és az ehhez kapcsolódó keretprogramokat. Felhívtam a figyelmet a bolonyai folyamat, illetve a ma délután már tárgyalt folyamat közötti kapcsolatot, miszerint a szakképesítések elismerése, kölcsönös elismerése kulcsfontosság Európa jövője szempontjából a kreditek, eh, eh, a kredittranszfer például az ECTS is a szakképesítések elismerésének egyik fontos eszköze lehet. Ami a menetrendet illeti, a módosítókat elide jövő hét csütörtök, eh, déli 12 óra, a módosítókat pedig eh, november 22-én fogjuk tárgyalni. Az a két nap között megpróbálok majd um, összehozni, tehát egy ülést, és Strasbourgban valószínűleg uh, folytatjuk ezt, de most várom az árnyékelődők uh, véleményét. Köszönjük McLarkin asszony ismét roppantékes szólóan fejtettek el véleményét, uh, többen is hozzá kívánnak szólni ehhez a témához. Well, if Mrs. Church Okay. So, Mrs. De Grip. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig és állandóan az állampolgáraink mobilitásáról beszélünk. Azt hiszem, hogy az európai kaland egyik szívügye és a belső piac szívé és a mobilitás jelenti. A belső piac kapcsán ugye láttuk ezt, amikor nagyon is nagy többséggel fogadtuk el Emma McClarkin előző jelentését, és ezt gratulálok mindenkinek. Ugye francia vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy a tanulók mobilitásáról beszélünk, akkor nem szabad megfelelkezni két kultfilmről, amely ezt a témát dolgozta fel, a hallgatók mobilitását. L'Auberge Espagnol et les Poupées Russes, tehát a spanyol szálló, illetve az orosz babák ezek a fémek valóban elterjedtek, és nagyon jól példázák ezt a mobilitást, hangban, képen jelzik, hogy mennyire fontos <clears throat> a, a cserekapcsolat az egyetemisták között. Nekem csak konvergáló pontjaim vannak a jelentéstevővel, és osztom azokat a véleményeket, állításokat, az összes hangsúlyt, amit ezzel kapcsolatban lefektetett, ha úgy tetszik. Nem fogok mindent felsorolni, mi minden elértek egyet. Alapvetően nagyon fontos és sok ilyen pont van. Szeretném elmondani, hogy a jelentéstevőnk rendelkezésre állok. Két-három témát kiemelnék. Szeretném, hogyha ennek a véleménytervezetek a keretében az Erasmus programról szólhatnánk, Tudom, hogy a bizottság, a kulturális bizottság majd ezzel foglalkozik, de szerintem figyelembe kell venni, hogy milyen sikeres volt, és hány hallgató vett részt az Erasmusban. 2010-ben 2,5 millió hallgató részesült az Erasmus ösztöndíjakban. Azt hiszem, hogy egy kicsit kalapot emelhetnénk az Erasmus program előtt. Nos, hát nagyon fontos, nagyon jelentős ami a nagyon fontos előirányzatokat kellene a Erasmus programra eh, fordítani, ezeket állandóvá kellene tenni, ezeket a költségvetési címsorokat. Talán kicsit kalandosnak tűnik ez a megállapítás, vagy eh, kicsit merésznek, <clears throat> de szerintem mindenképpen szeretném, hogy az Erasmus program támogatását is kiemelni ez a jelentéstervezet. És jó lenne, hogyha esetleg a véleménytervezet kapcsán élhetnénk azzal a lehetőséggel, két gondolattal foglalkoznánk, hogy figyelembe vesszük az LCTS, e a kreditrendszerben a különböző ö, gyakorlatokat, amelyeket a tanulmányok során végeznek, a külföldi gyakorlat, ö, stázsok, ugye nagyon fontos kiemelni azt, hogy szerintünk ezek a stázsok, a gyakorlatok nagyon fontos részét képezik az egyetemi kurikulumnak, talán az ECTS-ről is lehetne szólni, az Európai Egyetemi Kreditrendszer pontokról, ami a képzést illeti, tehát hogy a képzés elején, vagy a közepén, vagy a végén, a mobilitást mindenütt lehetővé kell tenni, mert például az ösztöndíjak, az Erasmus ösztöndíjakat nem mind használják fel. Lehet, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy az egyetemek figyelmét felhívjuk erre a lehetőségre, a tagállamok figyelmét is felhívjuk erre a lehetőségre. Hogy a fő kedvezményezettek felé ezeket az információkat eljutassák, ezt a két-három gondolatot kívántam volna megfogalmazni, és Két-három gondolatomat módosításokban megfogalmazom. Köszönöm szépen McClarkin ezt a pozitív véleményt, az én pozitív véleményem is erről. Uh, thank you very much indeed, uh, Mr. Le Grip. Uh... Köszönjük Le Grip asszonynak. Gebhardt asszony, Venyó asszony és uh, Buszai úr. Very much, uh, uh I would like also to... Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az, eh, ezt az tervezett az előadó asszonynak, akivel örülök, hogy megint együtt dolgozhatok. Nem csak a szakképesítések köl, kölcsönös elismerése terem a bonyai folyamat kapcsán is. Szoros a, a kapcsolat a kettő között. mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy a bolonyai folyamat az Unióban a diák mobilitást nagyon elősegítette. Ezen kívül a bolonyai folyamat végrehajtásával kapcsolatban élesen kell látnunk. A meglévő problémákat minél hamarabb ki kell javítani. A kutatók mobilitását is szívesen támogatom, erre már rámutattunk korábban a pénzügyi kutatás és innováció témájában eh, hozzájárulhat ez a bolonyai folyamat, ez üdvözlendő kapcsolat a szakképesítések elismerése és a bolonyai folyamat között egyértelmű. Meggyőződésem, hogy ezt a kapcsolatot erősíteni kell még tovább. Jó, hogy külföldön tanulhatnak a diákok, de a szakképesítések elismerésével kapcsolatban jobb tájékoztatásra van szükségük. Tudniuk kell előzetesen, hogy milyen munka helyi várakozások elé tekinthetnek, illetve hogy a saját hazájukban vagy egy másik tagállamban hogyan fogadják majd el a szakképesítésüket. Hallottam olyan esetekről, amikor nem fogadták el a vizsgáikat, a kreditjeiket, ezért újra kellett vizsgázniuk sajátos módon. Végezetül a tantervek kidolgozása során is együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a kredittranszfer egyszerűbb legyen, és a diákok életét tovább könnyítsük. Még egyszer köszönöm meg a asszony munkáját. Rüle asszony, csak nagyon röviden, majd Bernyő asszony. Close to the shadows. Now you, come, you go first. Bernadette's getting her breath back first. Good vielen Dank. Ich, also... Köszönöm szépen, amin Turrent helyettesítem, aki nem tud ma itt lenni. És szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Úgy gondoljuk, hogy a helyes súlypontokat határozta meg, és a foglalkoztatási képesség, illetve a különböző kompetenciák, amelyek fontosak a munkaerőpiac szempontjából, nagyon fontos, hogy ezt megmutatta, és persze a növekedés a legfontosabb. Ami amit látunk, az pont az, hogy ezt csinálják a tagállamok a bolonyai folyamattal. Nagyon különbözőek a végrehajtási folyamatok. A tagállamok önkéntesen állapodnak meg erről. Erről beszélt Buszol úr is a kredittranszfert illetően. Nálunk is hazámban gyakran kritizálják ezt, azt, hogy nagyon szívesen részt vennének a hallgatók az Erasmus programban, viszont nem tudják azt, hogy a kultusaikat, a gyakorlataikat elismerik-e, és ezért haboznak az Erasmusban való részvételt illetően. Ez kár, mert nem csak ez a két film van, hanem vannak német ugyanilyen filmek is, tehát mindenképpen értékelni kell minőségi szempontból a bolonyai folyamatot a tagállamok szintjén, és hogy tudjuk, hogy hol halad jól a bolonyai folyamat, és hol okoz ez problémákat. Köszönöm szépen, Vernyó asszony. Excusez-moi pour mon Elnézést kérek a távol lettem, mert én arra szeretettem, hogy kicsit késlekedünk. Gondolkodtam, hogy a késlekedés így folytatódik. Nagyon szépen köszönöm Clarkin asszonynak. Általában ez egy nagyon jó véleménytervezet, a lényeg szerepel benne. Hát ugye nagyon kevés lehetőség van egy véleménytervezetben, ami a különböző programokra van az egyes és hármas bekezdés, a bizottság szerepe. Azt hiszem, hogy tisztázni kell ezt a kapcsolatot. A Bologna 49 ország vonatkozik, és az Európai Unió között az eljárás három része, a harmonizáció, az ECTS rendszer, illetve a diplomák tanúsítványozása, azt mondhatjuk, hogy nem rosszul, inkább jól működik ez a rendszer. Azt hiszem, hogy sokkal messzebb kellene menni. Ez nem csak harmonizációs kérdés, nem csak a kompetenciák harmonizációról szól, hanem egy evolúciós mentál, mentalitásra vonatkozó kérdés. Az intézmények szerepére kell rákérdezni. Nem szeretnék nagyon előíró szerepet felvállalni, mert az egyetemek nem szeretik, ha előírnak nekik. De azért itt van egy csomó, egy gordiuszi csomó, az átláthatóságot kell garantálni, elő kell segíteni az elismerést, a kölcsönös elismerését, mert a kúzusok annyira eltérőek országonként, még régiónként is, egyik egyetemről a másikra, ha megyünk, megint mások a programok is, mindenki úgy gondolja, hogy náluk van a legjobb megoldás. Hát azt hiszem, hogy az azért, hogy, hogy bizalmatlanok vagyunk más egyetemekkel, országokkal szemben. És egy kicsit felelős azért, hogy az Erasmus nem volt nagyon sikeres. Láttam a múlt héten statisztikákat az én országomban, tavaly óta növekedett az Erasmus, Erasmus hallgatók száma. Nagyon sokszor az egyetemek nincsenek adminisztratív lehetőségek arra, hogy ki töltsék ezeket a nyomtatványokat. Nem mindig vannak meg a jó információik, ezért nem szeretik elengedni a hallgatóikat külföldre. Van egy félelem, hogy az egyetemi karrierjük végéig valóban nyomon követhetően minden kúzós. Ez a modulokra vonatkozik, a modulok ugye árnyaltabb lehetőségeket, választékot kínálnak a hallgatóknak. Jobban kell koordinálni, általánosá kell tenni ezeket a modulokat. Különbségek vannak az országonként, nyilván a szakmáktól is függ ez. Jó lenne valami a közös nevezőt találni az olyan hagyományosabb országokban, ahol kevés választási lehetőséget adnak hallgatóknak. Vannak olyan országok, ahol nagyobb ez a választási lehetőség, nagyobb a hallgatói autonómia modulok kiválasztásánál. Ami központi fontosság a mi bizottságunk számára, az a hatos bekezdés, ez kapcsolódik a minőség, tehát a szakképesítések elismerésével, hiszen az ECTS-re vonatkozik. Ez egy komparatív eszköz, az ECTS transfer, ami a kompetenciákat illeti, ezen kellene elgondolkozni. Ne csak a tartalommal foglalkozunk, a kurzusok tartalmával. Ez egy nagyon is ambiciózus célkitűzés, de mindenképpen egy összehasonlíthatósági, egy komparatív eszköz kell létrehozni. Bátorítani kell <clears throat> a tagállamokat, az egyetemeket arra, hogy hozzanak létre egy komparatív táblázatot, egy hasonló kurzusnál 2-3 kreditet lehet kapni országonként. Lehet, egy másik egyetemen, másik országban mások a kreditek. Am... Szerintem ez nem jó, sem a hallgató, sem a gondolat megvalósításához nem járul hozzá ez a mm, nagy eltérés. Köszönöm szépen. Well, thank you all very much for your contributions. Anybody else? Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni ehhez? Ha senki, akkor talán Tyson úr véleményét hallgatjuk meg a Oktatási és Kulturális Főigazgatóság részéről. Köszönöm, eh, elnök úr, és örülök annak, hogy az önök szakbizottsága foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az oktatást nem lehet csak a eh, ügyben dolgozókra hagyni, ezért olyan fontos, hogy önök is felvetik ezt a témát. A képviselők talán láthatták, hogy az Európai Bizottság a felsőoktatási rendszerek modernizációjával kapcsolatban pár hete kiadott egy közleményt, hogyha ezt látták, akkor valószínűleg azt is tudják, hogy nagyon sok a hasonlóság a közlemény és a McClarkin asszony javaslatai között, legalábbis ami a jövőbeli prioritásokat illeti, mert az egyetemek és más felsőoktatási intézmények eh, tudás létrehozásban játszott szerepével kapcsolat. Emellett nagyon fontos az is, hogy a felsőoktatáshoz való hozzáférés eh, javuljon, hogy eh, minél kevesebben hagyják idő előtt abba a tanulmányaikat, hogy valóban szolgáltassanak ezek az intézmények, és például a modularitás, ahogy azt az elnök is remítette, fontos lehet, valamint a kínált kurzusok minőségét és, és aktualitását, relevanciáját növeljük, hogy valóban olyan, olyan készségekkel távozzanak az egyetemi, egyetemet végzetek, amelyre, amelyekre szükség van a munkaerőpiacon. Az innováció, a kreativitás ezek között kell, hogy szerepeljen, illetve hogy a régiók iránt is elkötelezettek legyenek. Ezek mind-mind szerepelnek egyébként a bizottság közleményében, ami bolonyaiért és a bolonyai folyamatot illeti. Fontos felismerni azt, hogy nagyon komoly eredményeket értünk el a tíz év alatt, bolonyai folyamat tíz éves története alatt. A programok 90%-a a Bachelor, Master, Doctorate ciklusokra osztik a résztvevő felsőoktatási intézményekben. Az ECTS rendszer a bolonyai országok, 40 bolonyai országból 45-ben alkalmazásra került, tehát sok mindent elértünk már. Sajátos módon, és ez önök számára különösen fontos lehet, a kurzusok maradék 25%-a pont azokon a területeken eh, van, amely a szabályozott szakmákat eh, fedi le, és így a vonatkozó irányelv hatája alá tartozik, bár az Európai Bizottság egyértelműen föltette a konzultáció során az év elején azt a kérdést, hogy hogyan lehet javítani a bolonya és a szakmai képesítésekre vonatkozó irányelv közötti kapcsolatot. Jelenleg nehéz látni azt, hogy ezt hogyan érhetjük el, főként azért, mert a az ECT-s tagállami végrehajtása, hogy is fogalmazzak, nos nagy különbségeket mutat országról országra. a felső oktatási intézményekre is hárulnak feladatok, hiszen ők a felelősek például a tanterv kidolgozásáért, és egyre inkább e, egyre fokozódik függetlenségük, autonómiájuk. Egy jelentés készül majd a bolonyai folyamat végrehajtásáról, amelyet a kormányközi konferencián jövő áprilisban Bukaresten fogunk nyilvánosságra hozni. Az Európai Bizottság részt vesz ennek elkészítésében a Euroszi hálózaton keresztül. A jelentés jóval részletesebb lesz, mint korábbi években, és ezért remélem, hogy hasznos lesz a az önök parlamentje számára is. Összefoglalva tehát, üdvözöljük az eddig felvetett javaslatokat, a vélemény tervezetben felsorolkozott javaslatokat, illetve az elhangzottakat, és reméljük, hogy a jövőben, a közeljövőben a folyamat során önökkel szorosan együtt tudunk működni ez ügyben. Köszönöm, elnök úr. Így. Köszönjük. Most pedig visszaadom a szót az előadó asszonynak, hogy összefoglalja eh, a vitát. A dátumokat már egyébként felsorolta de gondolom ezt újra megteszi Emma. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, amiket a bizottságtól is hallhattunk. Szerintem nagyon nehéz a véleményeket megérni, mert sok korlátozás van, és utalni kell az Erasmus rendszerre, amely sok hallgató számára jó élményekkel szolgált. Tehát biztos, hogy módosítom majd itt, de mindenképpen Mm, próbáltam fókuszálni arra, hogy az IMCO mit is tudna hozzátenni a bolonyai folyamathoz. Örömmel hallottam azt, hogy a kutatók mobilitása tekintetében támogatást kapunk, és azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy a különböző intézmények hogyan tudnak jobban koordinálni, egyetemi párbeszédre van szükség, nagyon sok gyakornoksági lehetőség is ugyanennyire fontos, és hát várom az működést az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen. Tehát még egyszer, október 27-én van a jövő héten, 12 órakor a módosító benyújtásának határideje. November 22-én szavazunk róla, és el kell mondjam, hogy ez az utolsó teljes ülése lesz majd a szakbizottságunknak. November 22-én találkozunk legközelebb, és Törökországban lesz majd egy utunk, és lesz még december 5-én is egy ülés, ami a legutolsó lesz, de megvan a lehetőség arra is, hogy december 20-án is találkozunk, de erről majd még később értesítjük Önöket. Ez volt a mai ülésünk utolsó napirendi pontja. Szeretnék köszönetet mondani minden készülnek főként McClarkin asszonynak, akinek két fő feladata is volt. Tehát volt egy jelentése, a szavazás során is az ő jelentéséről szavaztunk, és volt egy véleménye. Néhány perc szünetet tartunk most. Így mindenki, aki nem koordinátor, elhagyhatja az üléstermet. Köszönöm.